Good morning. Jó reggelt kívánom! Úgy gondolom, hogy 10 perces várakozás eh, mindenképpen elegendő, és eh, eh, még hogyha úgy tűnik, hogy nem is nagyon sietnek ide a kollégák, de hát az időpontokat mégiscsak respektálni kell, úgyhogy mi ezt fogjuk most tenni. Tehát akkor következik a napirend első pontja, ami az adott napirend elfogadása. Tehát egy kis jav változtatást javasolnék. A nyolcas napirendi pont a ö, nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak ellenállása a digitális korban az a tízes pontnak a helyére kerülne. Ezt javaslom. Más módosítási javaslat nincsen, és hogyha ezzel egyetértenek, akkor így elfogadtuk a napi rendet. Kettes pont, az elnök közleményei. 12.30-kor az üléstermünkkel szemben lesz egy fogadás, amelyet itt a parlamentben szervez az egyenlőség szervezet. Tehát 12.30-ra oda meghívtak bennünket. És akkor most következik a hármas pont. jelentés a Business Europe UEFA CPNS által szülői szabadságról kötött felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96 per 34 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. március 8-i tanácsi irányelv alkalmazással. Én magam vagyok ennek a jelentés készítője, és most, mint jelentéstevő teszem a további hozzászólásomat. Mi vagyunk az illetékes bizottság, illetve a foglalkoztatási bizottság még az érintett. Megpróbáltunk egyességre jutni, és a foglalkoztatási bizottsággal együtt azt kértük, hogy mi legyünk az alapjelentéstevői, a Foglalkoztatási Bizottság ragaszkodott ahhoz, hogy ők a fő jelentéstevők, végül abban állapodtunk meg, hogy mi egy véleményt készítünk. De ez fontos pontosítani, mert sok esetben, amikor véleményt készítünk, akkor figyelembe kell vennünk számos ö, egyéb feltételt. Nem lehet a jelentés túl hosszú, mert hogyha a vélemény, amit összeállítunk, túlzottan hosszú, akkor nagyon sok pontot végül is nem épít bele a az elsődlegesen felelős szakbizottság. Én pedig azt szeretném, hogyha ez bekerülne. Tudom, hogy nagyon sok ötlet lenne itt, és sokkal jobb jelentést tudnánk készíteni, de hát tudnunk kell, hogy nincs más, mint hogy a legfontosabb kérdésekre kell koncentrálnunk, azon kérdésekre, amelyeket prioritásnak tekintünk annak érdekében kell ezt így megoldanunk, hogy az érintett szakbizottság ezt beépítse. Tehát a véleménytervezetben két preambulum bekezdést készítettem, amiben azt hangsúlyozom, hogy 75%-a a munkahelyeknek, amik szere, szere, benne vannak a 2020-as stratégiában. A férfiak vonatkozásában a célokat már sikerült elérni, de a nők valószínűleg el fognak maradni az elő, a tervezett számoktól. Ha nincsen megfelelő intézkedés annak érdekében, hogy a nőket bevonjuk a munkavilágába, a dolgok nem fognak változni. Azt is megerősítjük, hogy a szülői szabadság fizetett vagy egy egyáltalán nem fizetett, vagy kevéssé fizetett, nem nagyon szokták igénybe venni, és az apák csak egy nagyon alacsony százalékban vesznek igénybe szülői szabadságot. Ha olyan esetekben, amikor a pénzügyi ellátásokat át lehet adni. 2000 10-ben 3 millió szülő vett igénybe ö, szülői szabadságot, és ezekből ö, a döntő többség az nő volt. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy amikor a szülők döntenek az ilyen szülői szabadságról, nem fizetett, vagy alatt, kevésbé fizetetté, még hogyha át is adhatók a jogok, általában a nők azok, akik a gyerekekkel maradnak. Ez nyilvánvalónak tűnik, és ezt ebben a kontextusban kérjük a szociális partnereknek, hogy készítsenek egy olyan projektet, amiben elismerik, hogy az Európai Unió irányelve a szülői szabadság vonatkozásában nem tette lehetővé a kitűzött célok elérését. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan rendelkezés kellene, ami lehetővé teszi a felülvizsgálatát az irányelvnek, és olyan intézkedéseket kellene hozni, ami gazdaságilag kompenzálja megfelelően a szülőt. A családpolitika például a szülői szabadság, ezek nem átadhatóknak kell lenni, hanem személyhez kötöttnek annak érdekében, hogy megfelelő arányban vegyék igénybe ezeket a szabadságokat megvan a mozgásterünk a e jelentéssel kapcsolatban, de én magam fogom saját jelentésemet módosítani, szeretnék új elemeket belevinni, a kérekében, hogy hangsúlyozom ezt az aspektust, és úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a lehető legjobban e, kihasználjuk azt a helyzetet, amelyben e, jelenleg élünk. És az Európai Bizottságnak nek megfelelően kellene eljárnia. Az anyasági szabadság, a nő egészségi erre vonatkozó anyagot a bizottság visszavonta azzal, hogy egy átfogóbb, szélesebb jelentést fog készíteni, és különböző intézkedéseket, gyakorlati elemeket fog belevinni jogalkotási elemekkel, és hogy ez majd egy nagyon szülői szabadság keretében kerül meg valósításra. Szerintem ezt meg kellene ragadni, ezt az alkalmat, és a parlamentnek már ebben a jelentésben egyértelmű jelzést kellene adni a bizottságnak, ahogy mi dolgozni kívánunk. Miután nyilvánvalóan az egyenlőtlenség kérdéseit vizsgáljuk a munkaerőpiacon, illetve a férfi-nő bérezés közötti különbségeket, ami egyébként aztán a nyugdíjakban is különbséget eh, jelent, mert a nők azok, akik a gyerekeket gondozzák, eh, és a nők azok, akik az, eh, az anyasági szabadságot, szülői szabadságot igénybe veszik, az igazi, tehát gyakorlatilag nem valósul meg a munkaerőpiacon az egyenlőség. Tehát egy nagyobb egyenlőség kellene, és jobban kellene elosztani az apasági szabadságot. Tehát valamikor el kellene ért, érni, hogy az anyaság és az apasági szabadság azonos mértékű legyen, így sokkal jobban megvalósulna a férfinői egyenlőség. Tehát ilyen irányú javaslatot szeretnénk tenni, illetve hogy a az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezést ebben a szellemben tegye meg, hogy anyasági, apasági szabadság egyenértékű legyen. Ez kellene egy ütemtervet is kellene, hogy készítsen a bizottság. Tudom, hogy a helyzet nagyon különböző, eltérő tagállamonként, a nemzeti jogszabályokat is igazítani kellene, de elképzelhető lenne egy tíz éves időszak, ami alatt a tagállamok meghozhatnák a nemzeti szabályokat, fizetett szabadsággal, de úgy, hogy az ne legyen átadható, és ne függjenek össze egymással. Ebben az esetben meg fog valósulni a valódi egyenlőség férfiak, nők között a foglalkoztatási piacon. Tehát ezzel a bevezetővel én gyakorlatilag be is fejeztem, és most akkor átadom a szót azoknak, akik hozzá kívánnak szólni, hogy megtudjuk, hogy önök hogy vélekednek erről a kérdésről. Vážená paní předsedkyně, já bych vám... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni, hogy megírta a véleményét a jelentéshez. Annak is nagyon örülök, hogy elmondhatom a véleményemet, hiszen a foglalkoztatási szakbizottságnak is tagja vagyok. Mi nők, mindannyian női képviselők, akik itt ülünk, szerintem mindannyian támogatjuk azt, hogy nagyobb lehetőséget nyújtsanak a szülői szabadság kihasználására apáknak, anyáknak egyaránt. Biztosak vagyunk abban, hogy erre szükség van, hiszen támogatni kell a családokat a lehető legnagyobb mértékben ebben a véleményben hangsúlyozni szeretném, és ebben a tekintetben módosítót is benyújtok majd, hogy a szülői szabadságot elsősorban arra kell felhasználni, hogy a gyerekekről gondoskodjunk, és ebből a szempontból kell megközelítenünk ezt a dokumentumot. A szülői szabadság hat hónapra nyújt, való nyújtása és az át nem adható jelleg szerintem nem megfelelő javaslat. Szerintem meg kell tartani ezt a jogot a tagállamok szintjén, de tisztelnünk kell azt a tényt is, hogy ezt az egyezményt a szociális partnerek kötik, és a tagállamok érde, érde, érdekében áll, hogy megmaradjon ebben a kérdésben a hatalmuk, döntési joguk. Az átadhatóság joga és az időszak hossza érzékeny kérdés egyes tagállamok számára, tehát meg kéne hagynunk a döntési jog egy részét a szülőknél is. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy keret, egy megállapodás, ebben az esetben nem az irányelv hatását értékeljük, hanem a keretegyezményét, és az egyezmény, ahogy azt megfogalmazták és megvalósítják, teljesíti is céljait. Azonban egyetértek azzal is, hogy, a, hogy van, van még javítani való, és eb, ennek az értelmében fogunk benyújtani módosítókat az első verzióhoz, hiszen akarjuk javítani a szülők feltételeit, e, a szülői szabadság kihasználásában támogatjuk a e, munkaerőpiaci intézkedéseket, és e, remélem, hogy a foglalkoztatás szakbizottsággal gyümölcsöző lesz az együttműködés a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szenyora Szubernak adom meg a szót. Szubera asszonynak. Köszönöm szépen. általában véve nagyjából egészében egyetértek az előttünk levő állásfoglalási javaslattal. Van azonban egy kérdés, amelyet talán ki kéne bontanunk kicsit mélyebben. A milyen típusú kifizetéseket tervez mindez? Talán nem feltétlenül a szülői szabadságról, vagy legalábbis nem olyan formátumban kellene beszélnünk, hogy 100%-ban fizetik a bértek közben, vagy ahhoz hasonló kifizetés, 100% közeli kifizetés történik, hiszen a, olyan helyzetek is előállhatnak az ember élete során, amikor nagyobb pénzügyi terheknek van kitéve erre utalnak azok a tanulmányok is, amelyek több tagállamban elkészültek ebben a témában. Tehát én szerintem ez igazságtalanság lenne, ha így maradna. Tehát meg kéne vizsgálnunk, hogy milyen mértékűek legyenek ezek a kifizetések. A szociális partnerekkel is egyeztetni kellene, ebben a kérdésben, ők hogyan látják ezt a kérdést. Annyi tudható, hogy az szociális partnerek jelentős része osztja a kérdés ilyen megközelítését. Eleddig több országban, például Portugáliában is Adottak olyan helyzetek, hogy a szülők ugyan kivehették a szülői szabadságot, ám nagyon gyakran nem feltétlenül abban a formában, ahogy ez előirányzott, sok esetben csökkentett bért kapnak ilyenkor, és nem feltétlenül az igényeiket kielégítő módon, meg az árnyékgazdaságban még kevésbé érvényesülnek ezek a szabályok. Tehát feltétlenül biztosítanak azt, hogy megfelelő jövedelmet kapjanak a szülői szabadság során is az azzal a lehetőséggel élők. Egyébként egyetértek az anyaggal. Az Európai Bizottság által javasolt menetrend is helyén való szerintem és az jön akkor az, hogy visszavonták az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet, veszélyeket is magával hordoz. A bizottság menetrendje, tehát az anyajogokat is figyelembe kell vegye. Ezzel kapcsolatban konkrét nyilatkozatot nem hallottunk. Ezek az intézkedések tudnak nem feltétlenül kötelezőek, inkább egyfajta szándéknyilatkozatként foghatók fel. A munkavállalás rugalmas formáit is erősíteni kellene, lehetőséget kell teremteni tehát a munkavállalói a munka rugalmas formáira, olyan formákban, ahol szintén lehet élni a szülői szabadság lehetőségével. gyakran eh, elbocsátásokkal is számolni kell, és kizsákmányolás is nagyon gyakran történik rejtett módon. Egyetértek azzal a gondolattal, amely szerepel a szövegben, hogy kiegyensúlyozottan kell a, a két szülő között elosztani a szülői szabadságot, ám felmerül itt a kérdés, vajon van-e arra lehetőség, hogy valamiféle kötelezettség is megfogalmazódjék ezen egyensúly tárgyában. Más szóval ilyen javaslatok megfogalmazottak ugyan, hát nem tudom, hogyan lehet ezt megvalósítani. Gyakran úgy áll a helyzet, hogy nagyon-nagyon bonyolult módon ideknek szabályozni ezeket az intézkedéseket, és a nem átvihető elemeit a szabadságnak nehéz szabályozni. Itt is a kiegyensúlyozott kell, kiegyensúlyozottság kell, hogy érvényesüljön, és megfelelő határidők is kötelezően előrányozhatóak. Ha a minimum négy hónapos szülői szabadság kerül meghatározása, vagy ezt kibővítenék 6 hónapra, hogy fest ez? A 6 hónap tekintetében a tagállam maga dönthet saját jogszabály alapján, vagy és a, vagy az apai szabadság is beleszámítható, vagy sem? Köszönöm szépen asszony kapsz. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a kiváló tervezetet. Számunkra a zöldek számára világosan látszik, hogy jó irányba húz, megfelelő alapot teremt ahhoz, hogy a férfiak és a nők, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtődjék és egészséges legyen. Működik? A rendszer. És hogy a teljes integráció megvalósuljon ugyanakkor a megfizetett és nem fizetett szabadság elosztása nem csak az esélyegyenlőség, hanem a nők egyenlősége szempontjából is nagyon fontos a munkaerőpiacon. Az állásfoglásában említést tesz a mostani irányelv értékeléséről és arról, hogy ez több mint csalódásra okot adó módon egyeztetni a munka és a magánélet egyensúlyát, és szólunk kell arról is, hogy a kvótákat emelni kellene a nők körében. A nők körében a statisztikai kvóta emelés helyén való után, én ezt cinikus gondolatnak tartom, mert ha mögé nézünk a statisztikai számoknak és az ott látható javulásoknak, voltak éppen megállapítható, hogy a férfiak sok esetben szintén gyenge minőségű munkahelyeken kell dolgozzanak, a válság kitörése óta. Cinikusnak tartom azt, hogy a kettőt szembeállítsuk. Nem lehet azt mondani, hogy pozitív trendek érzékelhetőnek az európai munkaerőpiacon a nők integráció szempontjából, bár a statisztikák ezt látszanak mutatni sok esetben. és különösen figyelnünk kell azokra a keretfeltételekre, amelyek a munkába való visszatérés biztonságát és a tisztességes bér ö, igényét fogalmazzák meg. Teljes mértékben támogatom a review clause, tehát az irányelv átdolgozásának a lehetőségét, a kiesett munkabérekre vonatkozó kompenzáció gondolata is jó, valamint a négy hónapról hat hónapra való szabadságnövelés is fontos. Ezt a demográfiai változások fényében is fontosnak tartom. Minél ebben szabályozzák egy tagállamban a munka és a magánélet egyensúlyát, annál inkább tapasztalható a gyerek szülésre való hajlam növekedése, annál magasabbak a születési ráták, hiszen megvan a jó oka annak, hogy a nő könnyebben választja a gyermekszülést. Itt tehát nem csak az esélyegyenlőség céljai valósulnak meg. December 11-én Jurova biztos asszony Strasbourgban a szakbizottság előtt ö, megjelenik majd és válaszol is a kérdéseinkre. Reméljük, hogy a bizottság továbbra is progresszív módon viszi majd ezt a kérdést. Köszönöm szépen. What asszony kap szót. Uh, uh, thank you very much. Köszönöm szépen. amiről beszélünk, nagyon jól kapcsolódik a jelentés tervezethez, amit én magam is készítettem. Az vetődött fel bennem, hogy egy kicsit beszélhetnénk -e nagyobb mérték, illetve tudna szólni arról, hogy az Európai Szakszervezeti Unió kongresszusával, illetve a szakszervezeti képviselőkkel beszélt erről, illetve milyen kihívásokkal néznek ők szemben. Azért lenne ez fontos, hogy biztosak lehetünk abban, hogy ez valóban segítse a női egyenlőség kérdései körében tett tevékenységeket. Köszönöm szépen, Rene asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! jelentéstevőként köszönöm, hogy ezt a vitát lehetővé tette, és úgy gondolom, hogy a prioritásokat nagyon jól fogalmazta meg, és nagyon sokan ezt előtt hangsúlyozták. Itt a javadalmazás egy nagyon fontos, a szabadság felhasználása, anyai, apai szabadság, szülői szabadság, és nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy ezt hogyan javadalmazzák. És a szegénység kérdése is ide kapcsolódik, a nők szegénységéről fogunk majd beszélni. Ez is kapcsolódik kapcsolódik ehhez az úgynevezett nem fizetett idők, amik alatt a nők valójában mégiscsak dolgoznak, csak éppen nem fizetik őket. A másik, hogy mennyi ideig tartsanak ezek a szabadságok. Olyan társadalmakban élünk, ahol összeegyeztetik eléggé egyensúly hiányosan a munkaidőt és a magánidőt, és akik leginkább jól élik meg ezt, azok főként a férfiak, akiknél a munkaidő nyomása rendkívül nagy, és a magánélethez való jog, jog, jogot gyakorlatilag nem kapják meg. De ez valójában egy igazi probléma, és ezt is figyelembe kell venni a munka elosztásánál, tehát ez a férfiakat is érinti. Ezt szerintem mindenképpen ki kell emelni. Az Eurofon készített egy tanulmányt erről, hogy milyen rosszul érzik magukat a férfiak a munkában, mert rendkívül nagy rajtuk a nyomás, az figyelembe véve, hogy mennyi idejük jut a magánéletre. A másik, hogy mennyire koherens jelentősek ezek a szabadságok. Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a három anyaság, apaság és szülői szabadság nem koherensen kapcsolódnak egymáshoz, és inkább az van, hogy főként a nők veszik ki ezeket a szabadságokat, és teljesen egyetértek azzal, amit a kolléganőm elmondott, az értékelés azt mutatja, hogy a szülői szabadságot ismételten inkább a nők veszik ki minden erőfeszítés ellenére. Tehát ezt a három prioritást nagyon fontosnak tartom. Nem tudom, hogy a jelentésbe belevette az új családformákat is, mert amikor az áthathatóságról beszélünk, milyen tárgyalási lehetőségek vannak például a különélő családoknál, hogy adott esetben a szülői szabadságot hogy vehetik igénybe. Ez is egy olyan dimenzió, amit szerintem figyelembe kell lenni. Ne feledjük el, hogy minden harmadik család tulajdonképpen külön élő család, és ezt is figyelembe kell venni, ezeket a realitásokat, amikor a szabadságokról beszélünk, akkor is. Köszönöm. És utolsóként Naila az összony. Szerettem volna megjegyzés fűzni a az a német kabinból azt hallom, hogy szülői szabadság, tehát szabadságról van szó, nem ez a megfelelő fordítása a dolga, hanem szülői idő, más terminusról van szó, ám sok tagállam nyelvén valóban szabadságról beszélnek. Németországban azonban már nem szabadságról beszélünk. Az, aki kisgyerekkel otthon van, az jól tudja, hogy ez minden más, mint szabadság, egyetem szabadság. Ezért kérem, hogy minden nyelven igazítsuk át a szótárunkat, ne szabadságról beszéljünk, mert egyáltalán nem erről van szó, mikor otthon marad a, a szülő a kisgyermekkel. Por supuesto que, que no son vacaciones y... Persze, abszolút nem szabadságról, vakációról van szó. Nem tudom, hogy hogyan jelenik meg ez más nyelvekben, de oda fogunk erre majd figyelni, erre majd figyelni hogy hogyan fordítják. Köszönöm a kollégák hozzászólását. Azt gondolom, hogy az e alapvető célkihitőzésekről egyetértünk, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben a szakbizottságban, amennyire én látom, itt van Rena asszony is, és ő felel a témáért a foglalkoztatási szakbizottságban, amely nagyon sokat segít majd rajtunk, hogy a lehető legtöbb szempontunkat beépíthessük a vezető szakbizottság szövegébe. Két dolgot szeretnék még elmondani. Válaszol arra, ami elhangzott. Igaz az, hogy azok a számadatok, amelyek megjelennek a szövegben, azt mutatják, hogy mi kötelező alapú egyéni és nem átadható jogokért kell használ, használ, harcolnunk. A megszövegezésről még egyet kell értenünk, de van egy jó példa arra, hogy miért kell előrelépni a területen. Spanyolországban, amikor még semmiféle át nem adható szülői szabadság nem állt rendelkezésre, amelyet fizettek volna, és ez azt jelentette, hogy mindkét szülő kivehette volna, akkor csak az apák két százaléka élt az alkalommal, hiszen ott van az a megrögzött vélemény, hogy ez a nők dolga, és a férfiaknak ebben nem kell kivenni a részüket. Azonban, amikor változás történt a jogszabályokban, és két hetet bevezettek az apák számára teljesen fizetett és át nem adható formában, akkor az apák 80%-a hirtelen ráugrott az alkalomra, és kivette ezt a szabadságot. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egyenlőséget tehetünk, nagyobb egyenlőséget teremthetünk az apák és anyák jogai között, akkor, amikor egy, egy, egyéni és át nem adható szülői szabadsági jogaikat szabályozzuk, azonban nagyobb egy, egyenlőséget is teremthetünk akkor, amikor a gyerekellátásról van szó, ugyanígy nagyobb egyenlőséget az egész munkaerőpiacon is. Tudom, hogy nehéz kérdés, de eljött az idő hogy felvegyük a kesztyűt, és megnézzük meg, hogy miként lehet előrelépni. Ezért említettem annak a jelentőségét, hogy valamiféle rugalmas időrend legyen minden tagállamban, mindenkinek legyen lehetősége arra, hogy adott időn belül nagyobb egyenlőséget teremtsen nők és férfiak között a gyerekek ellátásához való jogokban. Nem azt akarjuk mondani, hogy meg kell hosszabbítani a gyedet, vagy valamiféle jogot csökkenteni kell, nem minden egyes országban adott számú hetet ki lehet venni szülői szabadságnak, szülési szabadságnak. Csak rugalmas napirendet kell teremtenünk a tagállamok számára, hogy megteremtsék ezt a, fa, ezt a fajta egy, egyenlőséget nők és férfiak között. Megfelelő megszövegezésre van szükség ahhoz, hogy ezt az üzenetet meghallják, és nagyon remélem, hogy a szakbizottság többsége támogatja majd a szövegváltozatot, és majd így tudjuk ezt átadni a foglalkoztatási szakbizottságnak. Persze érdekel az önök véleménye, szeretném a lehető legjobb megfogalmazást elérni a szöveg tekintetében. Határidők. Ma megnéztük a véleménytervezetet. Módosítások benyújtásának határideje január 11, és a szakbizottságban a témáról február 17-én szavazunk. Nos, nézzük a következő napi rendi pontot. Mégpedig a szegénység ellenes küzdelem célkitűzésének elérése, előadó Julie Ward véleményt készített megint a foglalkoztatási szakbizottság jelentése. Ward asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy dolgozhattam ezen a nagyon fontos kérdésen, pont mostanában, hiszen most zajlik az Európa 2020-as stratégia közép, középidejű felvilág felvizsgálata. Hogyha nem adunk új lendületet a szegénység felszámolásának, akkor nem tudjuk elérni azokat a célkitűzéseket, amelyel a szegénységet, a társadalmi kirekesztéteset e, 2020-ra lecsökkenthessük az elirányzott értékben. Hangsúlyozni kell, hogy a nemi e, jellegű e, szempontjai a szegénységnek alapvető szempontja ennek a célnak el kell, el kell köteleznünk magunkat a 2020-as stratégiák célkitűzése iránt, és e, hangsúlyoznunk kell a nemek jelentőségét ebben a programban. Nagyon fontos ennek a szakbizottságnak, hogy e, e, kiemeljük a szegénység női oldalát, miután számos civil társadalmi képviselővel találkoztam, és felvettem a kapcsolatot a foglalkoztatási szakbizottság kollégákkal, tudom, hogy nagy a hangsúly az energiaszegénységen, és bár ez egy nagyon fontos tényezője a nemi szempontoknak is, az én véleményemnek számos kapcsolódó elemével kell foglalkozni a szegénységnek, a költségekkel, a jövedelmekkel kell foglalkozni, holisztikus megközelítése van szükség, amely foglalkozik a e, szekción, az áldozatokon át, átívelő nemi szempontokkal. Nem csak az anyagi szegénységekkel foglalkoznunk, hanem meg kell kérdeznünk, hogy kik azok, akik kockáztatva vannak, és melyik azok a nők, akik szét tud, részt tudnak venni a társadalom feladataiban, és újra részt vehetnek benne szociálisan, gazdaságilag, az egyik szervezet, amelyel felvetem a kapcsolatot, azt mondták, hogy méltóságban kell élnünk ez a cél. A nők aránytalanul kivannak téve a szegénység veszélyeinek és a kirekesztettségnek, és ugyanilyen aránytalanul érti őket, a, éri őket a gazdasági válság és a megszorítások. Az EU női lakosságának 23%-át éri a szegénység. Ez a nő férfiaknak 22%-át jelenti 2010-ben. Látjuk tehát, hogy mekkora növekedés az elmúlt öt évben. A nőket jobban érinti a szociális szolgáltatások megszorítása is, és sokkal könnyebben kerülnek veszélyeztetett munkakörökbe. Az energiaszegénységben 17%-a az egyedülálló szülőknek vezet e, ilyen ház, háztartásokat, és ezért nem tudják szem, átmelegíteni ahhoz otthonukat szemben a teljes lakosság 21%-ával. Tegnap is megnéztünk egyes adatokat, azt gondolnánk, hogy az olyan országok, mint az enyém, az Egyesült Királyság, ahol hidegek a telek, ott nagyobb a szegénység, mint a, a mediterrán országokban, de megnéztük az adatokat, és az derült ki, hogy a földközi tengeri országokban sokkal nagyobb problémát jelent a házak fűtése, az otthonok fűtése, tehát nem eh, észak-dél megosztottsági kérdésről van szó. Az a probléma, hogy miként lehet az otthonokat átfűteni, tükrözi azt a kockázatot is, amelyet amely, amelynek a nők ki vannak téve Európában. Eh, többszörös diszkrimináció áldozatai lehetnek a menekült és eh, menekült nők, az idősek és a perifériára szorult csoport, mint a roma nők, hiszen ezek a nők jelentős kihívásokkal küzdenek, amelyeket csak célzott politikával lehet felszámolni, és ezeknek a tagállamoknak a szegénység felszámoló politikájában ezt meg kell célozniuk. Európai szinten politikai kohézióra van szó a tagállamok részéről, nincs értelme annak, hogy gazdasági megszorításokat segítsünk elő, amelyek fokozzák a szegénységet egyfelől, és elősegítik a szociális politikákat a másik oldalról, hanem erős szociális perspektívát kell adni az európai szemeszternek, és ország specifikus ajánlásokat kell megfogalmazni. Ezt tükrözni kell pedig a nemzeti szegénységfelszámoló programokban. A bizottság azt ígérte, hogy Európában háromszoros szociális cél, célok lesznek, ezt el kell magyaráznunk, és el kell érnünk, hogy ambiciózus válaszokat tüzenek ki. Az én társadalomban a következő kérdéseket vetettük fel. Amikor a jelentésre készültem, új szemmel, technikai szempontok ismerete nélkül elvégeztem a házi feladatomat, felkészültem, tudni, ismertem, akartam a témát, azt láttam, hogy az otthonok fogalmának felhasználása magában problémás, hiszen azt jelenti, hogy minden, azt, azt gondoljuk, hogy minden ö, család egy, egy, egységes, valóságban az otthonok nagyon eltérnek, és a jövedelem is egyenlőtlenül oszlik, oszlik el. Individualizni kell az adatgyűjtést és a döntéshozatát a tagállamokban azért, hogy a E, nők e, szociális és gazdasági jogait is egyénivé tehessük. Egyértelműen meg kell használ, határozni a tagállamokban az energiaszegénység fogalmát, amely figyelembe teszi, veszi a női fogyasztók e, kitettségét is, és ezt a referenciát be kell építeni az irányelvbe is. A nemzeti szakpolitikák, amelyek az energiahatékonyságot célozzák, a leg, legkitettebb fogyasztókat kell, hogy kitűzzék benchmarkként. Sokkal nő, több, több nőre van szükség a döntéshozók között, között és a háztartási költségek, és a jövedelem, és a nők hajléktalanságát is fel kell térképezni az EU-ban. A hajléktalan nők hiányoznak az adatokból, hiszen nem igazán látjuk őket az utcákon sem, hiszen, és nem is keresik fel a menhelyeket, azokat, ahol más, ahol más emberek megjelennek, eltűnnek ezek a nők, és eltérnek, eltűnnek a statisztikákból is. EU szerte ajánlásokat kell megfogalmaznunk a vonatkozó költségvetés, költségvetésre, a megélhetési jog alapjövedelmekre és az adóztatásra. A kitett munkahelyek felszámolása az EU szegénység elleni stratégiájának központja kell, hogy legyen. A női szervezeteket be kell vonni a döntéshozatalba minden szinten. Számos egyéb konkrét javaslat is van, amelyet megteszünk majd, amit, és amit most nem tudok felsorolni, azonban az alapvető üzenet az, hogy a szegénység az egymástól függő ágazatokon átívelő elemek eredménye, és megsokszorozódik generációkon át, akkor, hogyha nem foglalkozunk vele megfelelően. Eh, egyre nagyobb lesz a gyerek szegénység akkor, hogyha egyre nagyobb a nők szegénysége. Ezért eh, holisztikus, hosszú távú megoldásokat kell kerestünk, keresnünk. Eh, várom az árnyék előadók és a kollégák véleményét. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm szépen, Vardasszony. Nem tudom, hogy <clears throat> van-e más kollega, aki hozzá szeretne szólni. Meggyőztek bennünket száz százalékig a nők hajléktalanságának kérdése fontos. Én egyetértek azzal, amit Julia az imént mondott, hogy nagyon nehéz pontos számokat szerezni, adatokat szerezni a hajléktalan nőktől. A szegénység a nőket függő helyzetbe hozza, és amiatt, hogy hajléktalanok. A hajléktalanság definíciója az azt jelenti, hogy nincs tető a feje felett, de valójában ennél sokkal többről van szó. Egyáltalán nincs egy olyan hely, ahol biztonságban aludhat, ahová a vagyontárgyait elteheti, és nagyon sokszor függőséget is jelent. Sok esetben ismerősöknél, barátoknál hozzák meg magukat. Oxfordban ö, foglalkoztunk, a, megszám, megpróbáltuk megszámolni a hajléktalanokat, de csak azokat tudtuk megszámolni, akik éjszaka nem aludtak, mert csak éppen éjszaka biztonságosabb nem aludni, mint aludni, és nem tudtuk igazán megszámolni, hogy hányan vannak. Tehát ezek a statisztikák a hajléktalanokról nagyon torzultak, sőt duplán torzultak a nők esetében. Ez talán egy lehetőség lenne arra is, hogy ezt is tisztázzuk, hogy mit jelent a hajléktalanság, és hogy ez hogyan kapcsolódik a nőkhöz. És nagyon támogatom, amit mondott ezzel kapcsolatban. Señora Viz, Viz, To nie jest takie trudne, Pani Przewodnicząca, nazwiska. Nem olyan nehéz a nevem, elnök asszony. Remélem eljön a nap, amikor majd ki tudja mondani. Köszönöm szépen meg Bordasszonynak ezt a véleményt. Valóban nagyon érdekes és nagyon fontos problémára mutat rá. Érdemes volna mélyebben föltárni a szegénység miben létét, akkor, amikor egyre nagyobbak a háztartások költségei. Nehéz szemet hunyni a fölött a tény felett is, hogy egyre nő az energia kirekesztés jelensége, az az, hogy az emberek nem képesek megfizetni az energiaszámlájukat. Egyre több ember kerül ilyen helyzetbe, nem tud villanyszámlát, fűtésszámlát fizetni. Természetesen ez kapcsolódik a klímaváltozás elleni politikával, és ezen kívül gondolnunk kell az egyedülálló szülőket fenyegető szegénységgel, a nagy családosok szegénységével, szintén égető probléma. A jelentéstevő helyén való módon rámutatott arra, hogy a szegénységnek több tényező lehet az oka. Ilyen például az államháztartás politika, és mindenképpen ágazati szempontból kell vizsgálni az okokat. Mint mondottam, a, a, az energiához való hozzáférés témájából is foglalkozni kell. Ezek persze, ezek a tényezők nem feltétlenül nemi jellegűek, aztán nagyon fontos gondolnunk a, az utcán élőkre, akiket egyszerűen nem, nem, nem, nem, akik nem láthatóak a statisztikák és egyéb társadalmi felmérések révén. Csak azok sem látják őket, akik ugyanabban a térben és időben élnek, ahol ők. Érdemes tehát ö, strukturális megoldásokat keresni az ő problémájukra is, és feltétlenül láthatóvá tenni őket. A nagycsaládosok szegénysége arra utal, hogy továbbra sincs megfelelő családpolitika a tagállamok többségében. Nagyon súlyos probléma ez, és jól mutatja az, hogy nagyon sok EU tagállamban a szociális, szociálpolitika és családpolitika hát távol áll attól, hogy kiválónak nevezhessük. Olyan programokra is szükség van, amelyeket konkrétan az egyedülálló szülők megsegítésére terveznek. Látnunk kell, hogy a programok célja nem az, hogy állvállásokat ösztönöz, ösztönözzék a, a, a családokat, csak azért, hogy több segélyt kapjanak, mert több tagállamban így működik a dolog hiszen annak érdekében, hogy több segét kapjanak, vagy támogatást, a szülők gyakran állvállásba bocsátkoznak. Így aknázzák ki a rendszert, erre is legyünk figyelembe, mikor jogszabályt alkotunk. Köszönöm, Visnyevszka asszony. Köszönöm, most jól mondta a nevemet, nagyon köszönöm a figyelmet. Sebastian úr. To, to say just a few csak néhány észrevételt szeretnék hozzáfűzni a mediterrán országokkal kapcsolatban mondott dolgokkal. Ez attól függ, nem egészen igaz az, ami elhangzott. Nyilvánvalóan a tengerparton más a helyzet, aki például Spanyolországban él, ugye ott meleg van, de Spanyolország középső részén nagyon hideg bír lenni a TLS, biztosíthatom nagyon sok Portugálban, Spanyolországban, Olaszországban nagyon sok olyan épület van, amit a múlt század 70-es, 80-as évein építettek, nagyon rossz minőségiek, abban időben nem az európai szabványoknak megfelelően építették ezeket, és a költsége, hogy ezeket a házakat fűtsék és melegen tartsák, sokkal nagyobb a költsége, mint az északi országokban. Lehet, hogy kint 10 fok van, és bent is 10 fok van, ami azt jelenti, hogy mégiscsak nagyon hideg van az adott családnak. Tehát ezt szerettem volna megegyezni, mert sokan úgy gondolják, hogy déle ennél nincsen ilyen probléma, de ez természetesen nem igaz. Úgyhogy nagyon jólnak találtam az ön jelentését, gratulálok. Köszönöm szépen, hogyha nincsen további hozzászóló, akkor Ward asszony véglegesíthet és lezárhatja a vitát. Köszönöm szépen az észrevételeket. Nagyon nagy támogatást tapasztaltam, ez nagyon jó, nagyban megkönnyítették a munkámat, és nagyon köszönöm Catherine, hogy rámutatott ismételten a hajléktalanok problémájára. Lehet, hogy hasznos lenne, ha tudnánk, hogy milyen szervezetekkel tárgyaltam, beszéltünk az Európai Szegénység elleni hálózatról, a női lobbiról, a Ukrajnáról, amelyikkel tegnap volt egy nagyon jó találkozónk, egy olyan szervezet, ami támogatja az embereket a legsúlyosabb válságok esetén. Ők igazán tudják és ismerik a közösségeket, amelyekkel dolgoznak, és valamennyi tagállamban szinte megtalálhatóak és nagyon jó információt is tudnak adni. Beszéltünk az Nemek Egyenlőségi Intézetével is, és ez beszéltem olyan emberekkel a konkrét kérdésekről, mint lakhatás, tehát ismerem a helyzetet Portugáliát illetően, és Két hétig voltam a portugál hegyvidéken decemberben, és pontosan egy olyan házban laktam, mint amit említett a dél-európai országban. Tehát ezért szerettem volna ezt a pontot kiemelni, mert éjszaka nagyon sokan úgy gondolják az emberek, hogy a fűtés az csak északi országokban ö, probléma, illetve ott van rá szükség. Beszéltünk aztán az Európai Hajléktalanok Hálózatával is, tehát elég sok civil szervezettel, és különböző támogató szervezetekkel, és ezektől kaptam anyagot, adatokat. Az energiaszámlák és a klímaváltozás kérdése ez nem egyik vagy másik probléma, hanem tulajdonképpen mindkettőben kellene gondolkodni, és hosszú távon kell gondolkodni. A szakbizottság egy másik jelentést is készített, amikor Mónika Vaneva volt a jelentéskészítő, én pedig árnyék jelentéstevő voltam. Ez a nők számára zöld munkahelyek címet viselte nagyon is holisztikus megközelítést kell alkalmazni, nagyon sok kérdést ide tartozik, a szegénység, hogy a nők tudnak, e, ki tudják-e fizetni a saját számláikat, méltóság teljes életet tudnak-e élni, ide tartozik a klímaváltozás, tehát nem jó az, hogyha azt mondjuk, hogy most a klímapolitikát azt félretesszük, mert az nők egyébként nem bírják kifizetni a számlákat. Tehát ha nem foglalkozunk ezen kérdésekkel, akkor még nagyobb lesz a jövőben a szegénység a gyerekeink és az unokáink számára. Tehát itt a holisztikus megközelítés az, ami nagyon fontos és az épületek energiahatékonysága, ez az, amit igazán meg kellene nézni. A nadrágszi politika oda vezetett, hogy a nők veszélyeztetebb helyzetbe kerültek, és főként a nők azok, akik képtelenek kifizetni a számláikat, és végül szegénységbe süllyednek a megszorító politikák miatt. Ezt például láttam nagyon jól az én saját választókörzetemben is, ahol nagyon nagy a szegénység. Korábban a válság előtt is volt, most viszont már nagyon súlyossá vált, illetve még súlyosbodott a válság óta. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdést foglalkoztam, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a támogatást és az érteklődést. Köszönöm szépen, hogy az elnök és a határidő, tehát ma elfogadjuk a véleménytervezetet, december 10-én a módosítók benyújtása, január 28-án pedig szakbizottsági ülés, és február 18-án pedig az foglalkoztatási bizottságban lesz szavazás. Ezt követően pedig most rátérünk a szavazásra. Egy percet adok, hogy előkeressék a szavazókártyáikat.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 Comenzamos con la votación del informe del... Akkor kezdjük a szavazást. Először Björk asszony jelentése következik a parlament szociális és környezetvédelmi normákkal, emberi jogokkal, valamint a vállalati felelősségvállalással kapcsolatos jelentése. Hogyha egyetértenek, akkor kezdjük a szavazást. 16-os mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás, nem tudom, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 35-ösre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító mellette van egy szóbeli módosító, ezt itt jelzik nekem. Igen. Ők voltak éppen fordítási kérdés ez, tehát rámutat arra, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó EU stratégia nem vett figyelembe az EU kereskedelmi politikájának nem egy dimenzióját, csak hogy világosát tegyem. Muy bien, si no hay ninguna objeción. Eh... Jó, rendben, hogyha nincs ellenvélemény, akkor ezt a módosítótról eh, szavazunk a szóbeli 32-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a 40-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Tizenhármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor elektronikusan végszavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 15-tel mellette, 80 ellene ketten tartózkodtak. Gratulálok, asszonyom! Y pasamos a la votación del Nagyon jó, menjünk tovább, szavazunk. Az EU közép-ázsiai stratégia végrehajtása és felülvizsgálata című jelentés 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-et visszavonták, 23 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as kompresszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompresszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös, 13-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, ellenőrizzük kicsit elvesztem a kezek között. Hatos kompromisszum, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk bizony 15-10 ellenében. 37 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, preambulum 6-os mellette. Két részben szavazzunk. Első rész mellette, ellene tartózkodunk. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodunk. Nem igen látom, kicsit fáradtnak tűnnek, nem látom a kezeiket magasra téve. Második rész mellette, ez már jobban látszik, ellene most aztán tényleg összezavarodtam. Annyi a kéz. Ellenőrizzük a hatos pont második részét. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk elég világos többséggel. Hetes mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Nyolc mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a vélemény tervezett egészről szavarunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagyon jó eredmény, 25 -e mellette szavaztak senki sem ellen, egy tartózkodással gratulálok a fogalmazónak. Most terminálod, volt, hogy jelent? Bueno, pues ya hemos dado un tiempo de. Tamac. Tartottunk pár perc szünetet. Mindenki elfoglalhassa a helyét. Folytatjuk a következő napi rendi ponttal, a következő eszmecserével. Kedves kollégák, Hadd kérjem meg mindenkit, hogy foglalkozzunk a hetes napi rendi ponttal női háztartási alkalmazottak és gondozók helyzete az EU-ban. Előadónk Kuneva asszony. Ez egy véleménytervezet, a foglalkoztatási szakbizottság a felelős. Kuneva asszony eh, megkapja az eh, szót bevezető erejéig, és utána megvitatjuk. Köszönöm szépen! Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ και Elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönöm a módosítókat, amiket benyújtottak. Legtöbb módosító tekintetében egyetértünk, és ennek nagyon örülök. Bár volt pár kolléga, aki nem örülne új szabályoknak a szabályozói környezetben olyan emberekről van szó, akik eh, sokkal alacsonyabb szintű védelmet élveznek, nekünk meg kell őket megvédenünk. Legyen annyi elég, hogy az a döntés, hogy egy platformot teremtünk, amelyen a be nem jelentett munkavállalókkal foglalkozunk, ezt megszavazta a Foglalkoztatási Szakbizottság, és ez kiterjed ezekre a munkavállalókra is, az ő kategóriájukra, vannak kollégák, akik még mindig ellenzik a megfelelő védelmet a meglévőket és ezek számára. Hogyan történhet ez meg? Miért kellene nekik több védelem? Miért kéne nekünk több védelem? Hadd folytassam tehát, hadd mondjak pár dolgot a módosítókról, amelyeket meg kell vitatnunk. Az első dolog a 78-as módosító, módosító úr, úré, aki elismeri a háztartási munka eh, és gondozás értékét. Egyetértek persze ezzel, de csak részben. Nem elegendő elér, elismerni a szolgáltatások értékét, ennél többre van szükség elismerni, és szabályozni is kell a munkavállalást, szabályokat kell bevezetni. 93-94-es módosítók. Ebben azt kérdezik a kollégák, hogy a parlament készítette a saját egy kezdeményezési jelentést. Meg kell tennünk az első lépést E, el kell indítani a folyamatot, amely szabályozza a háztartási munkavállalást. Rajtunk múlik tehát, ez a mi feladatunk, hogy e, most már nem csak álmodozni kell, pont ezért készít, készít a jelentés. 107-es módosító fontos lépést tükröz, előrelépést jelent a háztartási munkavállalók helyzetében, mert a párbeszédről szól, a szabályalkotók párbeszédéről megfelelő előrépést tesz. Aztán kitérünk a migráns dimenzióra is, a 136-as módosítóban, amely nagyon jó javaslat, mert kiegészíti a többi rendelkezéseket, ezért, ezért tehát egyet tudunk érteni. Örömmel olvastam a 141-142-es módosítókat is, valamint a 143-ast, ahol azt javasolják, hogy a bizottság készítsen jelentést, amely megmutatja a háztartási munkavállalók értékét, a háztartási gondozás érdekét. Szerintem egy ilyen jelentésnek súlya van, és ez pont ezt fogja tükrözni. A háztartási munkavállalók szociális értéke mellett megmutatja azt, hogy miként hozzá segítik elő, segítik elő a, társ, a társadalmak szociális előrelépését. A 148 8-assal egyetértek, de az a véleményem, hogy ennél is egyet vissza kéne lépnünk, mielőtt megkérjük a munkavállalókat, hogy legyenek, legyen képzettségük, valamiféle papírjuk. Azt kell elérnünk, hogy legyen egy rendszer, amely elismeri ezeket a készségeket, képesítéseket, mielőtt megpróbálnánk azokat tanúsítani. Vagy hozunk létre egy képzési rendszert, melynek révén a munkavállalók fejleszthetik képességeiket. A 159-es nagyon érdekes módosító a háztartási munkavállalók védelméről szól a diplomáciai rezidenciákon. Nem szeretném elrejteni a tényt, hogy nagyon sok hasonló esetben, és sok ilyennel találkoztam, amikor visszaélnek és kihasználják a háztartási munkavállalókat, visszaélnek velük. Otaszun úr módosítójának nagyon örülök, hiszen rámutat az emberkereskedelmi dimenzióra is, amely jelentős probléma, és nem jellegű probléma, mely sok esetben összekapcsolódik a szexuális, verbális zaklatással. 162-es módosító jogszabályt követel, amelyet a tagállamoknak meg kell valósítaniuk. Nem elegendő, hogy ajánlásokat, kívánságokat fogalmazunk meg, hanem nyomást kell gyakorolnunk. Az indoklás a megfelelő irányba mutat, de ezt még kicsit fel kell, meg kell erősíteni. Volt még számos egyéb módosító, amelyet benyújtottak, hasznos elemeket tesznek hozzá a jelentéshez, a háztartási munkavállalók védelme érdekében végül. Hadd mondjam el még egyszer, és kérem az önök támogatását. Dolgozunk együtt azért, hogy kristálytisztán megfogalmazhassuk azt, hogy akik a házunkban élnek, és gondozzák a gyerekeinket, takarítják a házunkat, ezek olyan emberek, akik felszabadítják a mi időnket arra, hogy dolgozhassunk és szociális életet élhessünk, nagyon értékes munkavállalók ők. Megfelelően kell bánnunk velük, megfelelő munkavállalóként kell kezelnünk őket, nem másodosztályú állampolgárokként, és nem szabad nemi alapon vagy bármilyen alapon diszkriminálnunk őket, ezt egyetemben le kell fektetni, ebben nagyon eltökéltnek kell maradni. A szakbizottság minden egyes szava arra kell, hogy irányuljon, hogy megvédjük a nőket, és különösen a nőnemű munkavállalókat, háztartási munkavállalókat, hogy ne legyenek ők elhagyatok ezen a... Köszönöm szépen, Kurnyava asszony. Szerintem akkor megnyitotjuk a vitát a témában. Ha bárki kíván szólni, kérem jelezze. Milnár asszony, a jutó és Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Kuneva asszony eddigi munkáját és tájékoztatom önöket arról, hogy a mi módosítóink főleg három aspektusát említen, erősítenék a, a jelentésnek. Egyrészt a kizsákmányolási dimenzióba foglalkozunk, a házi munka ágazat, ahol a dolgozók jelentős többsége nő, sokszor meg a kizsákmányolás lehetőségét teremtén meg. Sok esetben ez egy szürke terület, ahol a kizsákmányolás nem, nem is látják az emberi jogi kísértési vetületét ennek a részevők. Ezért kell a házi munkában a be nem jelentett és, és az EU állampolgárok körében is megvédeni őket a kizsákmányolástól. Aztán látni kell, hogy a, a, a, a házakban dolgozó nők jelentős része bevándorló a be nem jelentett a háztartási munka különösen nagy kockázatát veti fel a kizsákmányolásnak és a visszaélésnek. Ezek az emberek nem mernek sokszor felszólalni vagy segítséget keresni, épp azért, mert nem bejelentettek, attól félnek, hogy kitoloncolják őket az országból. Harmadsorban nagyon fontos, hogy az egész ágazatot, mint egyfajta szakmai területet elismerjük. különösen a helyesen mutatott rá ennek fontosságára. Hiszünk abban, hogy az ágazat munkahelyeket teremthet, gazdasági növekedés segíthet, egyfajta társadalmi innovációs modellt szolgálhat. Az, hogy szakmaivá tesszük ezt a területet, a szolgáltatások minőségét is javítja, és afelé hat, hogy bejelentsék ezeket a dolgozókat, mint igazi munkavállalókat. Várom a gyümölcs együttműködés, rám reméljük, nagy széljelentés születik majd. Muchas gracias, señora Milner. Köszönöm, Milner asszony a Bildasszonyi a szó. Köszönöm szépen! Rosszár az kedves kolléganőm nevében beszélek, aki a néppárti árnyékadó, viszont nem tudott ma eljönni. Szerettem volna megköszönni ő is a jelentéstevőnek, hogy láthatóvá tett egy nagyon fontos jelenséget, amely sokszor nem jelenik meg a politika radarernyőjén. Az a cél, hogy teljes méltóságot és minőséget adjunk a az Európai Unióban a háztartási munkának és a munkát végzőknek, akik sok esetben bevándorló nők. Ebben az értelemben is nagyon fontos, hogy ez teljes mértékű támogatásunkat biztosítsunk a kizsákmányolás elleni harc, az illegális munkavállalás elleni harcban, a be nem jelentett munka bejelentett tételében munkálkodjunk. Rendeltünk egy jelentést is, amely a legjobb gyakorlatokat tárja fel a tagállamokban. Az előadó asszony, ugye kezdem most a pozitív elemekkel, elnök asszony. 11-es pont a kötelezettségekről szól információ, 19-es pont a társadalmi kirekesztés elleni harc, ahol arra bátorítjuk, sürgetjük a tagállamokat, hogy fogadjanak el és hajtsanak végre olyan szakpolitikákat, amelyek az integrációt segítik. Aztán 20-as pont. Az iskola, korai iskola elhagyás jelenség elleni fellépés a tagállamok körében nagyon fontos, az oktatási rendszerekben kell elő gondoskodni. A problémás pont, és rendős tevő is említést tett erről, sőt a néppárt számára több, mint problémás ügy, az Nekünk nincs hatáskörünk a munka jog területén. Ez nem Európai Uniós hatáskör. Tehát persze a, a probléma megjelenítése egy fontos dolog, felhívni a figyelmet valamire, de más dolog EU jogszabályok meghozatalát kérni, ahogy ezt teszi a szöveg a 2-3-as bekezdésben. Hangsúlyozzák. Felhívja a bizottságot, hogy jogszabályalkotási kezdeményezéssel éljen mondja a szöveg, azt a hármas bekezdés, saját kezdeményes jelentés, a saját szabályok meghozatalára. Hát ezeket mi nem tekintjük saját hatáskörünk alá eső dolgoknak. Aztán a néppárt árnyékelődő ellenzi azt, hogy létrehozzunk egy közös EU megfigyelési központot, 15-ös pont irányozná ezt elő, ugyanazért, amiért az előzőeket sérteni a szubszidiatást. 12-es, 13-as bekezdés a szakszeretek szerepéről szól, ez megint csak tagállami hatáskörbe esik, nem a miénkbe, és az ILO egyezmény aláírása hatos pont van, és az utolsó pont a 22-es számú tagállamok az adó, adó kedvezményekben részesítsen a, a munkaadókat. Ez megint csak szubszidatás alá esik, nem ami asztalunkra tartozik. Aztán még egy apró kommentár, ha megengedi elnök asszony, én nem tartom konzisztensnek azt a módszertant, hogy a baloldal mindig megpróbálja meglovagolni az Európai Unió hatáskörét, hogy ezzel megsértsen tagállami hatásköröket. Olyan témákban, amelyek abszolút nemzeti jogszabályalkotásba esnek. Én, én elkötelezett európai vagyok, inkább pro-európai vagyok, mint a baloldal szerintem. Ezért nem értem, hogy olyan ügyekben, ahol határon átnyúló ügyetekről van szó, ahol igazi együttműködés van szükség, mint a biztonság például, önök, a baloldal, euroszkeptikusok, olyan dolgokban, amelyek viszont teljes mértékben tagállami hatáskörbe esnek, új és új eurók szabályokat követelnek. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen. Számos felszólaló van még a listámon. A jutó asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én szeretnék összetett mondani a jelentés készítőjének egy konzultációs munka történt itt. Benyújtottunk módosító indítványokat kollégánkon keresztül, aki a Foglalkoztatási Bizottságban van. Ez egy olyan téma, amire számunkra rendkívül fontos. Ezek olyan módosítók, amik a jogszabály harmonizációt hívják fel a figyelmet. Ezek olyan munkavállalók, akiket védeni kell, sőt jobban kell védeni. Védeni kell az egészségüket, biztosítani kell a szülési szabadságokat. Például Olaszországban van egy jogszabály, de nagyon sok olyan ország van, ahol ezek a jogszabályok nem teljes körűek, és Európa nem tud mindennel foglalkozni. Tehát szerintem nem szükséges az, hogy most megnézzük, hogy mi az, ami európai kompetencia, és mi az, ami nem. Arra kell ügyelni, hogy a jogokat létre kell hozni, és azt kell alkalmazni, ahol nincsen, ahol a tagállamok elhanyagolták, vagy ellustultak etéren. Tehát benyújtottunk módosítókat, amiknek az a célja, hogy például a munkafelügyeleti ellenőrzés megsokszorozását kérjük, mert sok esetben ezeket a személyeket kell rosszul bánnak, tehát fontos, hogy a munkafelügyelet egy garanciát, egy pozitív garanciát nyújtson ezeknek a dolgozóknak, és ne csak azért legyenek jelen, hogy szankcionáljanak. Mert amit védeni kell mindenek előtt, az a munkához való jog. Egy igazi ö, kultúrához van szükség, és a munka felfogását val kapcsolatos álláspontokat kell megváltoztatni. Olyan módosítókra van szó, ami a szakképesítést is előirányozza ezen dolgozók számára, mert ö, olyan személyekkel kell dolgozniuk, akikkel ö, külön ellátásra ö, szükséges a gyerekeknek, ö, külön tehát idős személyekkel vagy gyerekekkel nem lehet csak úgy ösztönösen ö, foglalkozni. Sok esetben nagyon alul fizetett ö, munkák ezek, és azért nem szakképesített dolgozók vállalják el, mert a szakképesítettek nem adják fel a foglalkozásukat, ráadásul úgy, hogy még mellette alul is fizetik őket. Tehát ezeknek a dolgozóknak is a fontosságát meg kell adni, de hát bizonyos képzettségre szükség van, különösen, hogyha nagyon kiszolgáltatott személyekkel foglalkoznak. És akkor viszont a megkövetelt szakképesítésnek megfelelő bérezést is biztosítani kell számukra meg kell erősíteni a ö, házi indirekt ö, segítsége ö, lehetőségeket. Valójában arról van szó, hogy olyan személyeket, akik még tudnak függetlenek lenni, önállóak, például valamilyen fogyatékossággal élő személyek, nekik lehetőséget kell adni, hogy inkább otthoni ellátást szeretnének, vagy pedig inkább intézménybe költöznek, ahol könnyebben el tudják őket látni, a, ugyanakkor ez nyilvánvalóan a függetlenségük részbeli feladását jelenti, és egy más milyen létet, tehát a jó létet kellene megvédeni. Ilyen irányba hatnak a mi jó, indítvány, módosító indítványaink, és reméljük, hogy egy jó szöveg fog ebből kisülni. Köszönöm szépen! és Rinke asszonynak adom meg a szót. Nagyon köszönöm, elnök asszony, úgy köszönöm Kuneva asszonynak is, a mi frakciónk nagyon üdvözli ezt a jelentést, és ennek a tartalmát. És kezdésként talán azzal szeretnék foglalkozni, hogy uniós kompetencia ez vagy sem, mert a munkahelyi egészség és biztonság az uniós kompetencia, és mind a EMPL szakbizottság tagja, és én ezt mindig is védelmeztem, és eh, nagyon is fontos, hogy megelőzzük a egészségügyi, eh, az egészség és biztonság rovására menő versenyt a munkahelyeken. Tehát ezekért is eh, kellene küzdenünk. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy nem csak munkajog érintett itt, hanem nagyon sok egyéb aspektus is, amik az alapjogokkal kapcsolatosak, tehát azok a dolgozók, akikkel különböző gyakorlatokat alkalmaznak. Ezek az alapjogok pedig például, amikor emberkereskedelemről szólunk, ez is egy olyan terület, ahol szerintünk itten is európai szintű szabályozásra van szükség. Szeretnék rámutatni egy dologra, ami igazán fontos az én frakciómnak, nevezetesen az emberkereskedelem és a bűnöző gyakorlat, amit nagyon sokszor találkozunk el, amikor háztartási alkalmazottakról szólunk. Például a rendőrök és a bírákat is megfelelően és jobban kell képezni, és a koordinálás is fontos a tagállami szinten hogy ők is jobban ismerjék a háztartási alkalmazottak jogait, és nagyon jó lenne, hogyha ezt az aspektust is kiemelnénk, mert szerintünk ők a legfőbb partnereink annak érdekében, hogy e, különösen a nőket, de mindenkit, aki háztartási alkalmazottként dolgozik, vagy emberkereskedelem áldozata. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Korácsa asszony, úgy látom, hogy megint szólni kíván. Most saját nevemben beszélek, elnök asszony, csak tisztázni szeretném, hogy mi a szubszidiaritás lényege. Amikor azt mondom, hogy nemzeti kompetencia, az nem azt jelenti, hogy mi nem foglalkozunk a háztartási munkavállalók helyzetével, hiszen az ő kérdésük nagyon fontos, és nem, hogy ne használják ki őket, és ugyanolyan méltósággal vállalhassanak munkát, mint mások. De az Európai Unió nem, e, nem az a feladata, hogy elvégez a tagállamok munkáját. Mi csak azt, mi, nekünk csak azt kell elvégeznünk, amelynek hozzáadott értéke van akkor, hogyha határon átnyúlan át, együtt el tudjuk végezni. Most pedig olaszul fogok beszélni, hiszen válaszolni szeretnék Daniela kollégám kérdésére. Az Európai Unió nem Nekem nem az a feladata, hogy lyukokat fordozzon, hogyha a tagállamok nem végzik el a feladatukat, mint például a háztartási munkavállalók visszaélésének felszámolását, nem nyújt nekik szociális védelmet, e, annak nincs hatás egyik országból a másikba. Ennek a nemzeti jogszabálynak kell megfelelni, megjelennie amit ön említett fel, a munkafelügyelet, az anya, anyasági jogok, e, az alulfizetettség, ezek száz százalékig nemzeti ügyek, nincsenek határon átnyúló hatásaik. Az a két dolog, amelyeknek határon átnyúló hatása van az emberkereskedelem valóban, hogy válaszoljak a kollégám kérdésére, van e, irányelvünk az, e, az emberkeresedésről, és én vagyok az árnyék előadója ennek a megvalósítási jelentésnek. Nagyon fontos, hogy legyen is erről európai jogszabály, hasonlóan a migrációra vonatkozó irányelvhez. Az előadón az azt szeretném elmondani, hogy nem igaz, hogy az a feladatunk, hogy európai szintű jogszabályokat alkossunk akkor, amikor a nemzeti jogszabályok nem megfelelőek. Az a feladatunk, hogy európai szinten olyan jogszabályokat alkossunk, ahol európai szinten tudunk valamit jobban elérni, amelyet nem, nem tudunk nemzeti szinten. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig a szociálisták nevében adom meg a szót a felszólalónak. Köszönöm, elnök asszony. Előző, először is elnézést, hogy késve érkeztem a vitára. de jó híreket hoztam. A foglalkoztatási szakbizottságban most szavaztuk meg a véleményt erről a jelentésről, és, és nagyon jó kompromisszumokat sikerült megszavaznunk, és nagyon remélem, hogy eh, ezek eh, megjelennek majd a jelentésben is. Ezért nagyon örülök annak, hogy jelentős er- eredményeket értünk el a foglalkoztatási szakbizottságban. Először is szeretném megköszönni az előadó Kuneva asszony munkáját. Látom, hogy számos módosítóban jól együtt tudunk majd működni azért, hogy remek kompromisszumok szülessenek. Én magam is számos módosítót nyújtottam be árnyék előadóként és anélkül, hogy belemennék a részletekbe, még egyszer szeretném elmondani, hogy örömmel vál, vál, várom az együttműködést. Nagyon jó a jelentés, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Kuneva asszony kérem, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, a megjegyzéseket, véleményeket. E, lesz alkalmunk arra, hogy együttműködjünk. Volt is már alkalmunk az árnyékelődokkal együttműködni különféle alkalmakor. Ami a jogszabályi kezdeményezéseket illeti, megvan minden jogunk arra, hogy e, a javaslatokat tegyünk az irányok e, tekintetében, hogy a tagállamok jobb védelmet tudjanak elérni. Nem akarunk befolyásol, be, belavatkozni a nemzeti jogszabályokba, csak javaslatokat teszünk a tagállamoknak, hogy tegyenek valamit a saját problémáik megoldása érdekében. Így a tagállamok és a bizottság megteszi a megfelelő lépéseket. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a megjegyzéseket, véleményeket. szeretném megköszönni Lincseviszke asszonynak a jó híreket a foglalkoztatási bizottságban tört, zajló jó szavazásról, hiszen ez mind a jó irányba viszi a munkánkat. Van még egy dolog, amit a képviselőknek szeretnék elmondani, mert szerintem mindenkinél ennek vannak áztatási munkavállalói, azért, hogy javítsák a mi életminőségünket, ezért adjunk nekik meg a lehetőséget, hogy megfelelő munkaidőben dolgozhassanak, megfelelő körülmények között. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök asszony. Köszönjük Kuneva asszonynak az összefoglalót. A vita eszmecsere után elmondom, hogy február 17-én térünk vissza a témára, Ó, bocsánat, mondja az elnök. Rossz papírt olvastam. Szavazunk tehát január 28-án erről az anyagról, ezért rengeteg idő van még a tárgyalásokra a mostani, mai vita alapján. Következő napirendi pontunkra térünk át. Szegénység nemi szempont, előadónk pedig Arena asszony, meg is adom neki a szót, hogy mutassa be a szövege változatát. Euh, Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Elküldtem a különböző árnyékjelentéstevőknek egy munkadokumentumot. Az volt a célom, hogy egy olyan dokumentummal indítsunk, amit már mindenki meg tud ismerni, és utána együtt tudjunk dolgozni magán a jelentésen ez a munkadokumentum. Az el azt mondta, hogy van időnk az előző jelentése, itt még inkább több időnk van. Ja, ja, januárra kell elkészítenünk, és majd áprilisban fogunk csak szavazni, tehát ez viszonylag kényelmes helyzet a munkaütemezését illetően. A munkadokumentumot három, három irányba próbáltam megfogalmazni. Az egyik az, hogy a nemek és a szegénység hogyan függenek össze, és különösen arra voltam koncentrálni, hogy a 2020-as 2020-as stratégiának az a célja, hogy Európában csökkentsük általában a szegénységet, nem csak a különböző nemekét, és a válságot is figyelembe véve a célokat nem sikerült elérni, sőt, azt láttuk, hogy megerősödött a nemi jellege a szegénységnek ez bizonyos megvilágítást igényel, hogy hogyan definiáljuk a szegénységet, és miért érinti, és hogyan érinti jobban a nőket a szegénység. A szegénységgel nem csak anyagilag kell foglalkozni, hanem a tekintetben is, hogy milyen kultúrához való hozzájutás hiánya, tehát hogy milyen hiányokat szenved el egy nő, és hogyan rekesztődik ki a társadalomból. Szerintem nagyon fontos ezekkel is foglalkozni, amikor a szegénységet definiáljuk. Továbbá hangsúlyozni kívántam a különböző csapásirányokat is, amik a szegénységi kérdéseket, szempontokat hoznak föl. Természetesen a férfi-női bérezés közötti különbséggel is kell foglalkozni. Vannak ugyanakkor szegény ágazatok, azok az ágazatok, ahol főként nők dolgoznak. Ugye az imént beszéltünk például a háztartási alkalmazottakról, ahol nagyon nagy a szegények aránya, és beszéltünk az új családi struktúrákról is, amelyek, ha nem kerülnek megfelelően figyelembe vétre, ugyancsak szegénységet idézhetnek elő. Ide tartozik az idős szegénynők kérdése is, ez a férfinők közötti nyugdíjkülönbség, de ennél tovább is megy ez, és különböző típusú szegénységek vannak. A harmadik része a jelentésnek annak megvizsgálása, hogy milyen megoldásokat tudunk adott esetben kínálni. Az egyik jogalkotási eszközök a aktiválása, tehát meg kell nézni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és hogyan lehet módosítani ezeket a jogi intézkedéseket. A har második azok a költségvetési eszközök, hogyan lehet segíteni a szegénység elleni küzdelmet költségvetés eszközökkel, európai szinten, vagy amit jobban lehetne megvalósítani, és a harmadik terület, az, mivel foglalkozik, ez pedig a jó gyakorlat cseréje. Amikor például látjuk az adózási ügyekben, egyetértek Koraszabi asszonyjal, vannak nemzeti kompetenciák, például az adó kompetencia, de vannak adóügyi gyakorlatok, amelyek szegénységet idéznek elő a nők esetében, és nagyon fontos megnézni azokat, hogy mely gyakorlatok szülik a szegénységet, és milyen gyakorlatokkal lehet a nőket kivezetni a szegénységből, és ez eh, érdemes, hogyha a tagállamok megosztják egymással. Tehát ezek azok a témák, amikkel ez a jelentés foglalkozni kíván. Ezt a munkadokumentumot az árnyékjelentéstevőkkel megosztottam, és már most várom a különböző reagálásokat az árnyékjelentéstevők részéről, és talán már így egy, eh, mindjárt indulásként egy olyan dokumentumot tudunk létrehozni, ami egy erőteljesen kompromisszumos dokumentum. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, eh, Rená asszony, és akkor most elkezdjük a hozzászólásokat. szuka, asszony kapja meg a szót. Sújta, Dubravka Sújta. És vitának hívnak. Köszönöm a szót. Árnyék előadóként működtem közre, és köszönöm szépen a munkadokumentumot a szerzőjének. Szerintem a három való osztata a szövegnek jó gondolat, és lesz remélem alkalmunk megbeszélni Ugye a fő feladatunk az, hogy csökkentsük a szegénységet. A megnevezett célok helyén valóak, és azt is látni kell, hogy nem sikerült a gazdasági válság miatt sem elérni ezeket a célokat. Fel kell tenni a kérdést, hogy miért, pont, miért általában miért a nők a leginkább hitettek a, a, a szegénységnek, hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni. Itt nem csak anyagi kérdésekről van szó, hanem a szolgáltatási kérdésekről, bár a szolgáltatásokat is lehet anyagi szempontból vizsgálni. A nőket nagyon gyakran kizárják a társadalmi fejlődés lehetőségeiből, különösen a szegényebb országokban. De a fejlettebb országokban is vannak hasonló problémák, igen gyakran. A bér szakadék nagyon nagy a férfiak és a nők között, ezen is változtatni kell. A jogalkotási keretek körében is nagyon fontos változásokat kellene eszközölnünk. Gondolok itt a női, a, a anyai szabadságra. Kérdés, hogy mit tudunk persze európai szinten, és mit lehet tagállami szinten szabályozni. Látni kell a lehetőségeket és a különbségeket. Nem minden tagállamban egyforma a helyzet. Az adópolitikának a fontosságát is említette, itt is megjeleníthető a nők esélyegyenlősége, és persze egy szubszidiatás e, hatáskörébe eső kérdés, mármint az adópolitika, mégis az adó alapok kiszámítása között lehetnek kohézió felé haladni a, a tagállamok között. A legjobb gyakorlatok cseréje persze elkerülhetetlenül fontos, és abból indulok ki, hogy közös álláspontot tudunk majd kialakítani e dokumentum keretei között e fontos kérdésekben annak érdekében, hogy ez a jelentés valóban a hátrányos helyzetűek, a gyengébb nem úgymond javát szolgálja, akik a világ színpadán alul reprezentáltak, de ezen változtatnunk kell. Köszönöm szépen, Szújka asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Kétségkívül a nőket jobban érinti a szegénység, elszegényedés, és az anyák fesz nélkülözhetetlen helye, helyzete következtében a nőknek kevesebb a munka tapasztalata, és ezért kevesebb nyugdíjuk lesz. Mivel egyre több a vállás, az egyedülálló anyák helyzete egyre nehezebb. Egyetértek az előadóval abban, hogy intézkedni kell azért, hogy összezárjuk a ollót a nemek közti fizetések különbségében, és a magánélet, munkaélet egyeztetését lehetővé, könnyű, könnyebbé tegyük. Ami a fizetéseket illeti, sem, semmi nem magyarázhatja meg az eltérő fizetést ugyanazért a munkáért, hiszen ez történik a valóságban. Ne legyenek illúzióink, ez a különbség, ezt a különbséget teljesen fel kell számolni, és ezért korlátozni kell ezt a e, eltérést, ahelyett, hogy felszámolnánk azért, hogyha sikeresen akarjuk felszámolni ezt az eltérést, akkor sikeres lesz a feladat. Ahogy az előadó mondta, a nemek közti fizetések különbsége elsősorban annak tudható be, hogy a férfiak sokkal inkább kerülnek az üzleti életben vezető pozícióba szemben más csoportokral. Az LCR e ellenzi a, kötele, a nők kötelező kvótáit, nem azért, mert a nők alacsonyabb rendűek, hanem azért, mert a nők más szociális szerepeket töltenek be. E, múlhatatlan e, felad, szüksége van rájuk nőként, anyaként, és nagyon fontos, hogy ki e, dolgozhassák, befuthassák a szakmai karrierjüket is. A nőkre nem elsősorban, mint nők, anyákra kell tekinteni, és támogatni kell minden intézkedést és módszert, amelynek az a feladata, hogy egyeztessük a magánéletet a munkavilágával. A rugalmas anyasági szabadság lehetővé te, te, teheti azt, hogy az anyák visszatérjenek a munkaerőpiacra. Semmi kétségünk nincs ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Mégis Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy mi a helyzet a nyugdíjakkal. Azok a nők, akik eh, félbehagyják a szak, eh, karrierjüket azért, hogy a gyerekeik nevelésére áldozzák idejüket, az azt jelenti, hogy azok a nők, akik óvodákban dolgoznak, meg bölcsödékben, ugyanazért a munkáért kapnak fizetést, amelyet az anyák otthon látnak el akkor, hogyha az anyák otthon maradnak gyereket nevelni. És a munkadokumentum ezen ők számára eh, pénzügyi jogokat és ír elő és eh, kötelezettségeket eh, javasol adózási kötelezettségekben. Ez az én három kérdésem elő az, előadó azt, hogy magyarázza meg, mit ért az alatt, hogy a családi tagoknak egy, egyenei, egyéni jogai legyenek a pénzügyi jog, jogosultságokhoz. Ez azt jelenti, hogy az adójogok, az adókat próráta kell szétosztani a család jövedelmének arányában. És az utolsó kérdésem, miként tudjuk azt elérni, hogy nők egyenlő módon járuljanak hozzá e, a családi terhekhez. Sebastian úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én nyelvemen könnyebben megy a dolog. Köszönöm szépen Aréna asszonynak ezt a dokumentumot, amely első lépés azon az úton, amely bevezet bennünket ebbe a témába, és a módosítók révén ö, tovább jövőhetjük a jelentést, megfelelő időt hagyva erre a munkára. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a női szegénység láthatatlanságára felhívta a figyelmet. Sokszor tudnék nem látjuk ezeket a jelenségeket. Általában a szegénység nagy ö, címe alatt elvesznek a részletek, az a tény, hogy nőket sújt, főleg a szegénység. A kulcsfontosságú elemek ebben a dokumentumom éppen a, azok, amelyek például a bér különbségre mutatnak rá, arra, hogy az otthon dolgozók, a háztartásban gondozós, gondozást végzők általában nők, és ebből adódóan az is tény, hogy az idős nők általában kisebb nyugdíjat kapnak. Aztán van egy negyedik gondolat, az egy egyedül gyermeküket nevelő anyák. A szabítottságnak foglalkozni kell ezzel. Az, egyed, az egyszemélyes családok 85%-a egyedülálló nőt jelent, gyerekeit egyedül nevelő nő. Spanyolországban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Létezik egyfajta pejoratív kép a spanyol társadalomban a, a családját egyedül nevelő nőről. Ezért fontos, hogy új kifejezést használjunk, egy új szót használjunk az egyedül élő szülőre. Fontos, hogy, hogy foglalkozunk a, a társadalmi jogállásuk javításával és megítélésük javításával. A, a anyasági irányelv visszavonása fölötti csalódottságunkat már kifejeztük a bizottság irányába, én is azokhoz csatlakozom, akik erről szóltak beszéltem arról, hogy a gyermekszegénység is összefügg a család szegénységével, amely sok esetben az egyedülálló anya szegénységéből adódik. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a megtakarítási politikák negatív hatásaira ebben a tekintetben. A végső szövegben ezt szerintem jobban ki kéne emelni, meg azt is, hogy a megszületése következtében kevesebb pénz jut olyan szolgáltatásokra, mint például a zoboda és a bölcsöde. Emiatt sokszor a nők elvesztik a munkájukat, azért, mert ezek a szolgáltatások nem elérhetőek már a vállalati politika nemi vonatkozásaival is foglalkozni kell, valamint a külpolitikai tevékenységben megjelenő esélyegyenlőségre. Szerintem nem kap elég hangsúlyt a harmadik ország való együttműködés politikájában, és az is fontos, hogy foglalkozunk a, a, a velünk együttműködő fejlődő országokban a nők szegénységének sajátságos problémáival. Világos említést kell tenni arról is, hogy az éghalatváltozás összefüggésében igazságosságot kell teremteni. Az ENSZ nőjogi megfigyelőközpontja és felhívja a figyelmet, hogy többet kell tennünk a nők érdekében. Az éghajlatváltozásból adódó problémák frontvonalában sokszor nők vannak, őket sújtja leginkább a fejlődő országokban ez a probléma. Tudjuk, hogy a házban nem minden jogalkotási kérdést támogat széles többség, ám úgy gondoljuk, hogy az egyetemleges alapjövedelem megoldaná a szegénység problémájának nagyon sok jelenségét, ezt meg kéne műteni a dokumentumban, mármint az egységes alapér lehetőségét. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, szerintünk nagyon jó alapdokumentumot írt, amely a további munka kiváló alapja. Támogatom ebbeli munkáját. Nyora Björk. Rövid leszek. De nem is voltam itt a vita elején. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a munkadokumentumot. E, ennek alapján lehet némi áttekintésünk arról, hogy mik, e, milyen kérdésekkel akarunk foglalkozni. A nők szegénysége olyasmi, amelyet ki kell emelnünk, foglalkozni vele zöld szempontból is, hiszen a pártom nagyon sokat foglalkozott ezzel. Ki kell emelnünk azokat a csoportokat, akiket jobban érint a diszkrimináció, a, ezek a családok, az idős nők és a migráns nők, ezért külön politikára van szükség hogy ezeknek a nőknek a szegénységét felszámoljuk. Nagyszerű az, hogy kiemelik a gyerek, gyerek gondozás, a szülő, szülői szabadság és a munka nélküliség kérdését kiemelték, mindenben előre kell lépnünk. E, a legjobb az, hogyha meg tudjuk e, oldani, ki tudjuk cserélni a legjobb gyakorlatokat Eh, az a legfontosabb, hogy a nők minden életkorukban gazdaságra függetlenek lehessenek, és biztonságban élhessenek azért, hogy önmaguk dönthessenek életülük. Svédország ezt végrehajtotta, és az északi országék, országokban mind nagyon egy, egy, eh, nagy az egyenlős, egyenlőség. Már a 70-es években sikerült ezt elérnünk, és az olyasmi, amelyet az ő részéről is ki fogunk emelni. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, és később majd még hozzászólok. Köszönöm. Thank you, Mrs. Bog, Mrs. Bilbao. Köszönöm szépen, Pribára Bartaka asszony jön. Köszönöm szépen, először is elnézést szeretnék kérni mert én úgy gondoltam, hogy lesz elegendő időm, és időben idő fogok érni, hogy az ön tájékoztatóját meghallgassam jelentéstevő asszony, ez nem így történt. Köszönöm szépen ezt a munkadokumentumot és az erőfeszítéseket, amelyeket tettek a dokumentum kidolgozása érdekében. Úgy gondolom, hogy minden erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy koherensek legyünk más parlamenti kezdeményezésekkel, én szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a jelentésben feltétlenül, vagy jobban kellene foglalkozni két dologgal. Az egyik a képzés, ugyanis a nők sokkal inkább szegénységet szenvednek el, és ez nagyon sok esetben a képzettségi szintjükkel kapcsolatos és még azon nők esetében is, akik tanultak, és van valamilyen képzettségük, a tanulmányok azt mutatják, hogy főként a nők azok, akik a karrier, eh, szociális karriereket választják, vagy a gondozást, ahol sokkal nagyobb a munkanélküliség. Tehát foglalkozni kéne a, a képzési kérdésekkel, és a nők külön specifikus eh, képzési programokban vegyenek részt. Eh, európai, regionális, nemzeti közigazgatásban, tehát hogy a tudományos karrierek felé orientálódjanak, mert a jövőben ezek lesznek a legkeresettebb szakmák, és ott van a szakma, szakképzés képzési kérdés olyan helyeken, ahol a szakképzés összefügg a vállalat, vagy kapcsolódik a vállalathoz, ott azt látjuk, hogy a foglalkoztatási ráta az 90% körül mozog, és a nők nem igazán veznek részt az ilyen típusú képzésekben. Meg kell vizsgálni, hogy hol képezhetők a nők, eh, annak érdekében, hogy utána munkát is kapjanak. Második dolog, az a benyomásom, hogy gyakran azt mondjuk, hogy a szegény nők és a nőket ért rosszul bánásmond egymáshoz kapcsolódik. Ez nem így van, szerintem. Vannak esetek természetesen, de nagyon sok olyan nő van, akik egyetemi képzésben részesültek, nagyvállalatnál dolgoznak, és mégis rosszul bánnak velük, és ezt el is viselik. Tehát a rossz bánásmód és a szegénység közötti kapcsolatot nem kellene így megjeleníteni. Ez a kettő nem feltétlenül kapcsolódik össze. A harmadik dolog azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik a nők részére, hogy kikerüljenek ebből a helyzetből. Már beszéltünk az alapjövedelemről egy informális munkacsoport eset eh, kapcsán dolgoztunk abban, hogy egy garantált minimum jövedelemre lenne szükség európai szinten. Miért? Azért, mert ahol ilyen eh, intézkedések vannak, ott eh, eredmény is van. A Hollandiában 26 évvel ezelőtt szemben a mindenhol hallható nyomással, ahol a 90-es évek gazdasági válsága volt, tehát 90% volt a hétig voltak munkanélküliek. Ott az önkormányzatok azért hozták be ezt az intézkedést, hogy azok a személyek, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, ugyanúgy tudjanak előre haladni, mint mások. Mi most az eredmény 25 évvel később, egy olyan társadalom van, amelyik sokkal nagyobb a kohézió a társadalomban, és a tapasztalat azt mondja még napjainkban is, miközben válságot éltünk meg az utóbbi időben, nem szabad lemondani az ilyen rendszerről. Az emberek dolgozni akarnak, mert a munkában találják meg méltóságukat, de ki, létre kell hozni olyan intézkedéseket, amelyek már bizonyítottak, és hogyha ezt európai szinten tesszük, ez még csak jobb. Nagyon konkrét intézkedésekről van szó, túl azokon a javaslatokon, amik már szerepelnek a dokumentumban. És végezetül a fogyatékossággal érő nők, valamilyen fogyatékkal élő nők sokszor komplexebb szegénységi problémával kell, hogy szembenézzenek. És ez a komplexitás csak növekszik abban az esetben, hogyha még gyerekeik is vannak. Mint ahogy ez más jelentések esetében is történt, nagyon specifikusan meg kell említeni ezt a ö, csoportot is. Köszönöm szépen Bilbao asszony, és akkor visszaadom a szót Aréna asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm mindazokat az ötleteket, amelyeket felvázoltak, nagyon gondosan jegyzeteltem. Ezek természetesen kiegészíthetik a munkadokumentumot, ami vele eddig foglalkoztunk. Felvetettek egy konkrét kérdést, hogy mit kell egyéni ö, adójogon érteni, vagy pénzügyi jogon. A, vannak olyan rendszerek, amelyekben, ha valaki házasságban él, akkor ö, háztartási adójövet, adót fizet a, a házas pár és ilyen esetben a nő általában mindig hátrányosabb helyzetben van. Tehát az, akár házasságban, akár nem házasságban élnek, ne úgy vegyük, adóztassuk a jövedelmet, hogy mit, mennyi a, a nőnek vagy a férnek, eh, a családnak a jövedelme, hanem külön adózzon a férj és a nő, és ez az, ugyanez fontos, hogy a, a társadalombiztosítás is egyéni legyen, tehát én magam alapozom a szociális ellátásomat, mint nő, és nem mint feleség vagy élettárs, vagy a valakivel együtt élek státuszban jön létre a biztosítási adózási jogviszonyom. Az egyéb dolgokban nagyon sok minden ötlet hangzott el, többek között az is, hogy más jelentésekből is merítsünk, és itt feljegyeztem a ö, fogyatékossággal élő nők sokkal nagyobb mértékű szegénységének kérdését, de azt hiszem Julie Ward ö, is gondolt arra, például a mezőgazdász nők, akik Európában nagyon nehéz helyzetben vannak, ö, ugyanúgy, mint maguk a mezőgazdászok is, de a nők még inkább, őket is hozzátehetnénk még. Tudjuk, hogy korlátozott a, hogy hány oldalas, illetve karakterből állhat egy-egy jelentés. A lehető leghatékonyabban próbáljuk majd ezt összefoglalni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az ütemterv még nincs igazán meghatározva, de nagyon jól tudják, hogy hamarosan meg fogjuk határozni az ütemtervet, és ez az első viták egyike lesz majd. Most pedig átadom az elnöklést Erde asszonynak néhány percre. Thank you.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 much. Um... Köszönöm szépen. Elnézést a késlekedésért. Következő napi rendű pontunk a postai úton történő házasság közvetítéssel foglalkozó ágazat. Ez az ágazat jogos, legális és növekedik, de nincs szabályozva Európában és beleegyező felnőttek között teszi lehetővé. Az bizonyítékok azt mutatják, hogy ezek a megállapodások nagyon sértik az így érintett nőket, sokkal inkább kiteszik őket erőszaknak, visszaélésnek. Mary Honeyball, én magam és Maria Arena márciusban nyújtottunk be kérdést a házasság közvetítő ügynökségekről, volt egy esemény is itt a parlamentben, nagyon nem tetszett nekünk az az idő, amely, amelyet az bizottság a kérdésünkre fordított, hiszen csak októberben válaszoltak, és nagyon sok kérdésünkre nem is válaszoltak. Ezért azt kértük a bizottságtól, hogy küldjék el képviselőket a szakbizottságba, aki a kérdésünkre válaszol. Most megkérném Anna Exet az EU emberkereskedelmi elemi irodájából, hogy adjon választ a bizottság részéről. Köszönöm szépen, át is adom a szót, aztán meg, megnyitjuk a vitát. Köszönöm szépen. Az EU emberkereskedelmi elleni ko- koordinátorát képviselem. Köszönöm szépen a meghívást. Mirja Vasszili az a nem tudott már jönni, az emberkereskedelem elleni irányelv ez egyik leg, legújabb és legátfogóbb jogszabály, előre tekintő, nagyívű eszköz e, e, emberjogi kérdésekben, olyan jogszabály, amely az áldozatokra, a gyerekekre koncentrál, és ezért nagyon fontos a mai vitában, hiszen a nemi kérdésekkel foglalkozik, a nemi alapú erőszakkal, hiszen a postai úton megrendelt mennyasszonyok nagy része kényszerházasságokba, háztartási erőszak áldozatává esik, megsérdik alapvető jogaikat, és nem egyenlőtlenségeket teremt. Az áldozatokról szóló irányelv számos jogat teremt, és foglalkozik az nemi alapú erőszak áldozataival, amelyek különösen kitettek létrehozza azt a jogot, hogy szakosodott támogatást kapjanak a megfélemlítés ellen. Az Európai Védelmi Rendelet lehetővé teszi az erőszak áldozatainak védelmét akkor, hogyha utaznak az EU-ban. Nagyon fontos kiemelni, hogy ezek a jogok nem függenek az állampolgárságtól, e, és az, legyen, ha az áldozat e, kényszerházasság áldozata, legyen neki joga segítséget kérni, támogatást kapni. Mi az összefüggés az emberek kereskedelemmel, emberkeresemmel? Nem minden postai úton rendelt mennyasszony emberkereskedelem áldozata, de a, alkalmazható rájuk a jogszabály. Ezek az áldozatok lányok, asszonyok, ez derül ki az EU-s Eurostat statisztikai adataiból. Az e, nőket, nőkkel kereskednek, e, e, kényszerházasságokba kényszerítik őket, és különösen a megszervezett házasságok, ezek eltérő jogi fogalmak, de rendszerint összekeverik őket. A bizottság számos projektet finanszírozott a kényszerházasságok érdekében és a kényelmi házasságok kérdésében útmutatót adtunk ki, adtunk ki a konzulátusi hivatalnokok és a határ, határvédelem feladataiban. Nem szabad ezeknek a feladatát alábecsülni, a postajuton megrendelt mennyasszonyok helyzete nagyon be, beleillik a megelőzés kérdésébe. Ez az a legfontosabb következtetése a bizottság tanulmányának, amelyet az emberkereskedelem tanulmányáról készített a bizottság, meg, megállapítja, hogy nagyon széles körű védelemre van szükség, és a rendelkezéseket széles körön kell alkalmazni azért, hogy a kitett csoportok áldozatul essenek. Ez a vita, vita nagyon kiterjed a kényelmi házasságokra is, elrendezett házasságokra. Ez egy olyan terület, ahol nincs fogalmi tisztaság, a kényszerházasságok és a, kikényszer, és a elrendezett házasságok ide. E, e, um, házasságok is a, e, ebbe a fogalomba tartoznak, és emberkereskedelem történik, nagyon nehéz ezeket eh, eh, megállapítani. Amikor eh, emberkereskedelemről van szó, az élet jogait rendszerint vissza, visszaélnek, ezeket az áldozatokat rendszerint online találják meg hirdetések révén az EU polgárokat harmadik országokhoz kényszerítik fel, feleségül azért, hogy azok tartózkodási engedést kapjanak az EU-ban, nem EU polgárokról van szó, akik a tagállamokban laknak, hanem elköltöznek az EU-ból harmadik országokba, és rendszerint szervezett bűnözői csoportok használják ki az ő jogállását azért, hogy EU tartózkodási engedélyt kell szerezzenek. Ezt kiemelte az Europol, és erről vitatkozott a lett elnökség is. Um, a mechanizmusok vitájában, um, és Lettország uh, fontos um, um, feladatként jelente meg. Az igazságügyi fő, főigazgatóság is kiadott egy, uh, uh, egy könyvet a kényszerházasságokról. A postai úton rendelt mennyasszonyok megtalálását E, gyakran e, emberkereskedelmi áldozatába esnek. A bizottság 2013-ban egy emberkereskedelmi elleni napon rámutatott az internet szerepére az áldozatok feltalálásában, toborzásában, e, Jövő évben pedig ajánlásokat fogalmazunk meg arról, hogy miként lehetne előrelépni, és az internetet a megelőzés eszközévé tenni, ahelyett, hogy ott az áldozatokat toboroznák. Továbbá az Eurofundal együtt Dublinban egy tanulmányt készítünk most a toborzói ügynökségek szerepéről. Ki kell emelni, hogy ezek az ügynökségek munka, munkai ki, ki, kizsákmányolással foglalkoznak, de az összehasonlító tanulmány kitér arra is, hogy melyek a legjobb gyakorlatok, miként lehet a legjobban nyomon követni és, szab és szabályozni ezeket a toborzó irodákat. E, továbbra is e, a kényszermunkára e, vonatkozó toborzásra akarunk koncentrálni, de nem korlátozik a tanulmány csak erre. Nem kell kiemelnem, mennyire fontos az, hogy a profit és az kereslet kérdésével is foglalkozzunk az emberkereskedelem kérdésében fel kell számolni az ebből számol, számaz, profitot, valamint az erre irányuló igényt is. Ez is fontos kérdés ebben a vitában, amikor a postai utolrendelt mennyasszonyokról beszélgetünk. Szeretném kiemelni a most várható jelentéseket, és ezeknek a gender dimenzióját. Év végén, jövő év elején a bizottság jelentést készít az EU az, az emberkereskedelem gender dimenziójáról. ki fogjuk emelni, hogy a tagállamok miként valósították meg az irányelvet. Készül egy jelentés még a, az emberkereskedelem kriminalizációról, hogy vajon a tagállamok fogalkoznak, foglalkoznak e, ezzel büntetőjogukban Eh, és várunk arra, hogy a parlament eh, mi, eh, mi, miként készíti el a megvalósítása jelentését ugyanebben a témában. A 2016 utáni stratégia az emberkereskedelemről foglalkozni fog mindenféle véleményről, amelyet a képviselők nyújtanak be. Konzultációkat is tartunk majd a tagállamokkal arról, hogy mit kell beilleszteni a 2016 utáni stratégiába. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy egy kicsit elcsúszunk egymás mellett a célokat illetően. Arena asszonynak adom meg először a szót, és aztán majd folytatjuk. Köszönöm szépen mindazon információkért, amit adott, és az emberi kereskedelemmel kapcsolatos irányelv egy olyan eh, nagyon fontos eszköz, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk és működtetnünk kell. Annak idején az a kérdés vetődött fel, hogy érezzük, hogy Európában vannak olyan szereplők, akik eh, nem igazán eh, átláthatóak eh, kényszerházasság vonatkozásában, és hogy egyes házasság közvetítők úgy jelenek, mint házasság közvetítők, de úgy gondoltuk, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen eszközöket tudunk bevetni annak érdekében, hogy olyan gyakorlatok, amiket tulajdonképpen csempész, tehát illegális tevékenységet folytatnak. Tehát európai szinten hogyan lehet fellépni egyrészt a, annak érdekében, hogy jobban tájékoztassuk a lányokat és a nőket, asszonyokat, hogy milyen jogaik vannak, a másik pedig, hogy konkrétan hogyan tudunk fellépni az olyan közvetítők ellen, és hogyan lehet keretbe foglalni a házasság közvetítők tevékenységét. Nem azért, mert ugye van Például azért, mert van munkajog, azért a munkaközvetítőket is szabályoztuk Európában, éppen azért, hogy szabályosan járjanak el. Vajon itt ebben az esetben nem lehetne a házasság közvetítőket is keretbe foglalni? Vannak olyan házasság közvetítők, amelyek korrektül dolgoznak és legálisan működnek, tegyék, viszont azok, amelyek olyan tevékenységet folytatnak, ami nem veszi figyelembe az egyéneknek a jogait, sőt, csalárdak, illetve még bűncselekményeket is követnek el, azokat pedig ki kell szorítani. Tehát ez volt az egyik célja ennek a kérdésnek, de szerintem majd mások is hozzászólnak, csak én erre a két dologra szerettem volna rámutatni. Thank you. Um, I just want to add to that before I come to... Mielőtt a többi hozzászólnak, megadom a szót, rámutatnék arra, hogy az, önök, az ön válasza erősen koncentrál az illegális vetületére a dolognak, de nem illegális önmaga a gyakorlat. És nagyon sok házasságot a szabadság alatt vagy interneten kötnek, ez teljesen legális, és sok esetben nagyon sikeres. De nagyon sok viszont nem sikeres, és ha a házasság vállással ér véget, akkor fennáll az, hogy ezek a legális bevándorlók az EU-ba, akik mennyasszonyként, feleségként érkeznek, olyan helyzetbe kerülnek, hogy elszigetelődnek, nem ismerek jogaikat, nem tudják az EU mit, milyen segítséget tud nyújtani nekik. Itt nem álházasságokról vagy illegális házassági gyakorlatról beszélünk. Ezekre ugye az emberi csempészet elleni jogszabályok vonatkoznak, és a, az, az emberképzetre vonatkozó végrehajtási jelentés ezzel foglalkozik. Itt egy másik témáról van szó. Ami engem aggaszt, és amiről nem hallottam önöktől, hogy hogyan lehet világosan belátni, hogy a, hogyan működik ez az iparág, úgymond, amikor a férfi nőt, a feleséget úgymond rendel. Itt nagyon sok kiszolgáltatott ember is érintett, ugyanakkor nem feltétlenül kényszer dologról van szó, sok esetben interneten vagy ö, nyaralás során történik ö, a, a kapcsolatfelvétel, és ez egy nagyon kevéssé szabályozott területe a mindennapi életnek. Hallottam, hogy készítenek valamilyen tanulmányt. Szerintem rettenetesen fontos, hogy feltérképezzük ezt a területet, és belátom, hogy van kapcsolat az illegális embercsempészet és az ilyen ö, házassági gyakorlatok között. Ám kérem, hogy vizsgáljuk meg az egész ágazatot, a, a, a sikeres elemeit, a, a kevésbé sikeres vagy a kiszolgáltatottságot hozó elemeit, de mégiscsak másról van szó, mint a embercsempészetről és a kényszerházasságról. Bilbao Barándika asszonynak adom meg a szót. Eh, gracias, Catherine. Bueno, si yo también... Köszönöm szépen. Én is szerettem volna ezt a különbségtételt megtenni. Vannak a házasság közvetítők, amelyek nem feltétlenül illegálisak, de hogyha nincsen megfelelő szabályozás, akkor talán harmonizált szabályokat kellene alkotni európai szinten. Továbbá azt látjuk, hogy ismételten a valóságos helyzet mögött kullogunk. Talán most az egyszer, mint európai intézmény megpróbálhatnánk azt is, hogy még az események előtt járjunk valamennyivel. Önök nagyon sokat emlegették az ügynökségeket, amelyek tulajdonképpen emberkereskedelmet csinálnak, színlelt házasságokat hoznak össze, és említették ugyanakkor az ember kereskedelem elleni szabályokat. Szeretném tudni, hogy a 28 tagállamban hogyan néz ki ennek az irányelvnek a végrehajtása, mert ugye nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy sok jogalkotást végeztünk, az irányelv megvan, aztán az irányelvet ö, nem alkalmazzák, egyáltalán nem alkalmazzák, nem teljes körűen, vagy rosszul alkalmazzák. Van-e itt nyomonkövetés? Mert szerintem információnk az van bőven, hogyha az ember kereskedelemmel akarunk foglalkozni, ez egy komplikált ügy. Tehát meg kellene nézni, hogy ezt az adott irányelvet milyen mértékben és hogyan alkalmazzák a tagállamok. Második dolog Gondoltak-e arra, hogy egy igazán küzdjünk ez ellen a jelenség ellen? Mert hogyha igen, ahogyha hatékonyan akarunk, akkor ez azt is jelenti, hogy a tagállamoknak meg kellene osztaniuk azokat az információkat, amikkel, amikkel rendelkeznek. Mert nagyon sokszor az embercsempészet áldozatai, főként a nők, egyik országból mennek a másikba az unión belül, annak érdekében, hogy ne tartózkodjanak túl hosszú ideig egy adott helyen, és így nehezebb legyen elkapni, letartóztatni azokat, akik ezeket az emberkereskedelmet végzik. Tehát ez egy fontos dolog lenne, és ezt erre rákérdezhetnénk a tagállamoknál. Harmadik dolog, még mindig a jogi aspektust vizsgálva, és úgy gondolom, hogy nyilván elemezték ezt a helyzetet. Ugye állandóan csak a nőkről beszélünk, az internetről, e megelőzésről, de én szeretném megkérdezni, hogy szándékoznak-e valamit tenni a férfiak érdekében is mert azért fel kellene azt a kérdést is tenni, hogy mi van a férfiak esetében. És azért gondolok erre, mert a héten olvastam egy információt, ami eh, elképesztőnek tűnik, Spanyolországban, Amurciban egy eh, csoportot tartóztattak le, amely a nőket kényszerítette prostitúcióra, és az volt a specialitásuk, hogy olyan nők, akiknek fiatal gyerekük volt, még szoptattak, és akik befizettek ezeknek a nőknek a szolgáltatásra, azt tehettek, amit akartak. Ez egy barbár dolog volt, de engem ez megdöbbentett. És hogyha valóban jól akarunk ö, dolgozni, akkor azzal kellene kezdeni, legalábbis, hogy ellenőrizzük, az irányelveknek a betartását, végrehajtását meg, meg kellene osztani az információt, és a terrorizmus esetében dolgoz, beszélünk az információ megosztásról, de hogyha lenne információ megosztás, az hatékonyabb fellépést lenne lehetővé. Szeretném, hogyha a bizottság képviselője elmondaná, hogy milyen információkkal rendelkezik, és hogyha most nem rendelkezik, akkor küldje el írásban. Köszönöm. Köszönöm, Bilbao asszony. És akkor most a válaszra visszaadom a bizottság képviselőjének a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. A legutolsó kérdéssel kezdem, ha meg rendben van. Az irányelv megval megvalósításával. Az emberkereskedelem elleni irányelv új jogszabály. 2013-ban kellett átverni a tagállamoknak. Eddig 37 tagállam vette, jelezte, hogy teljesen átvette az irányelvet. Minden tagállamnál kötelező érvényű, Németországot ki leszámítva. Készül egy tanulmány az átvételről, a, és a megvalósítás egyes tagállamokban csak most kezdődik. Most kezdődik. Idén tartottuk az EU emberkereskedelem elleni napját is, kiemelve a cselekvés fontosságát. A férfiak viselkedése nagyon fontos, ezért a több, több célú követelményekre is koncentrál a tanulmány. A 18-as cikk alapján a tagállamok kötelesek az emberkereskedelmet megelőzni és intézkedni azért, hogy az igényt, a keresetet csökkentsék. tisztában vagyunk azzal, hogy a postai úton rendet mennyasszonyok kérdése a legális migrációról szól, ettől őket még kihasználják, és nemi alapú erőszak áldozatai lesznek, de kereskedni akkor is lehet velük, ha már Európában vannak, ahova legálisan jöttek be, ezt kiemeltük az áldozatok azon, azonosításában fontos, tehát a konzuli hivataloknak, hogy tisztában legyenek a jogokkal, és tájékoztassák erről a migránsokat és a harmadik országok tá, állampolgáráit, mielőtt vízumot adnak ki nekik azért, hogy ezek Európai Uniós férfiakban élő férfiakhoz éljenek feleségül. Az az álláspontunk, hogy meg fogjuk vizsgálni a emberkers, emberkereskedelmi e, részét is a dolognak, és megnézzük, hogy e, miként lehet ezeket az ügynökségeket megfelelően szabályozni. Köszönöm szépen. Köszönöm a választ. El kell mondanom újra, hogy nem emberkereskedelmi szempontból kell megvizsgálni ezzel már foglalkozunk, és ebben a szakbizottságban nemi kérdésből kell megvizsgálni. Azt szeretnénk elérni, hogy vizsgálják meg a jogi oldalt, és érjék el azt, hogy a bizottság nézze meg, hogy ez az iparág kell-e kell szabályozás, és végezze el a vizsgálatot, hiszen bármely eh, házasságban lehet erőszak, nemi alapú erőszak, kényszerítés, így módon az Európán kívülről érkező embereket eh, eh, kényszerítik bele európaiakkal hosszú távú kapcsolatokba, házasságokba. Időnként hatalmas összegeket fizetnek nekik, vagy belecsalogatják őket, európaiakat is belecsalogatnak ilyen házasságokba. Nem emberkereskedelmi probléma ez, bár történhet itt emberkereskedelem is. Mindannyian azt mondjuk önnek a kérdésünkben, írásos kérdésünkben, hogy mit tesznek a ilyen nők jogait és kötelességeit illetően, akik ilyen ügynökségek révén jutnak be az EU-ba, és lehet, hogy nem ismerik a jogaikat és kötelességeiket. Miként tudják önök megvédeni az EU polgárait azoktól az ügynökségektől, amelyek eh, így keresnek eh, házas, házastársakat? Nem emberkereskedelmi kérdésről van itt szó, bár történik ezen belül emberkereskedelem. Azt akarjuk hallani, hogy a bizottság ezt külön kérdésként kezeli, és megnézi, hogy vajon kell-e jogszabály eh, erre a kérdésre, és hogy vajon komolyan kell-e vele foglalkozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm én is Példa asszonynak a hozzászólását. Kérjük a bizottságot, hogy válaszoljon mindegyik kérdésünkre nyújtson magyarázatot, hogy megkapjuk az információt, amire nekünk a munkánkhoz szükségünk van. Következő napi rendi pontunk. A nők nemek közti egyenlőség és nők jogainak erősítés a digitális korban. Teri Rendkie a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint tudják, ez már a második alkalom, hogy megvitatjuk ezt a témát szakbizottság. Ma volt már egy meghallgatás is, három hozzászólóval, amely nagyon hasznos inputtal élt, feltárva a téma egyes vetületeit, és a tervezett megírásokkor kapcsolatban léptünk nagyon sok civil szervezettel is, innen is szereztünk inputokat. Úgyhogy szerintem ö, elég széleskörű képünk van ahhoz, hogy további mélyebben megvitassuk a dokumentumot, amelynek elemeit most gyorsan számba venném. Nagyon fontos elem, amivel kezdeném, és ami elvi alapja is volt a munkának, digitális, a digitális korban helyzetbe hozni a nőket, a címe. Ez, ez a legfontosabb elvi elem, lehetőséget kell meg kell ragadni azt a lehetőséget, amelyet a társadalmi digitalizáció hordoz a nők számára, illetve kiaknázni a nők által hozott potenciált a digitalizáció mentén. Ugyanakkor nem szabad visszariadnunk a problémák néven nevezésétől sem. Nem olvasnám most fel a dokumentumot és annak minden elemét, ajánlom, hogy olvassák el, viszont kiemelném a fő pontjait. Az egyik fő vizsgálódási irány. Az a kérdés volt, hogyan tudjuk megjeleníteni a digitális, a bizottság digitális napirendjében az esélyegyenlőségi elemeket. Jól tudjuk, a bizottság egyik prioritása ez a téma, sok erőfeszítés történik, ám nem elég figyelmet szentelnek az esélyegyenlőségnek, a nemek közötti egyenlőségnek. A mi jelentésünk éppen erre céloz, hogyan tudjuk ezt az aspektust kiemelni a digitális agendában, amelynek végrehajtása elindult. A cél elérés érdekében a jelentést úgy bontottuk fel, hogy általános ajánlásokkal kezdjük, amely körű képet alkot arról, mi történik, aztán külön-külön feltárjuk az egyes aspektusokat, al fejezetekre bontva a szöveget, demokrácia részvétel címmel, a digitális korban a változó munkaerőpiac, oktatás, képzés, gazdaság, fenntartható fejlődés színmel, és persze a problémákat is neven kell nevezni, a nők elleni erőszakban fogalmazódik ez meg, amely a digitális korszak egy komoly veszélye. A demokrácia és részvétel cím szó alatt uh, szeretnénk kiemelni azokat a lehetőségeket, amelyek a nők részvételének fokozásába rejlik a digitális eszközök révén. Egyes eszközöket nevezünk meg, amelyeket ki lehet használni erre a célra, például a Europeans for Citizens programnak is vannak ilyen aspektusai, és hát az árnyékelődókat is kérem, hogy javasoljanak, mutassanak rá további aspektusokra, mert erősíteni kell a nők digitális eszközök révén való társadalmi részvételnek fokozása témájában szeretnénk további pontokat látni. Aztán tudjuk, a Foglalkoztatási Bizottság írt véleményt a munkaerőpiac női vetületéről. Fontos ez, mert a digitalizálás nem csak a számítástechnikában dolgozókra van hatása, hanem minden ágazatra és minden munkavállalóra. Van ennek is nemi vetülete, hiszen gyakran a nők messze van nagyobb hatással, például a, a, a rossz minőségi munkahelyek terjedése, vagy a munkaidő, vagy a bérkülönbségek problémái, és a nőkön csapódnak le. De az is fontos, hogy a lehetőségek is figyelmet kapjanak. 120 ezer új munkahely jön létre a számítástechnikában minden évben, ezeket meg kéne nyitni a nők számára is, bevonva a nőket a számítástechnikai ágazat fejlődésébe. Ez a jövőbe való beruházás. Aztán oktatás, képzés. Hogyan tudunk az embereknek, különösen a nőknek eszközöket adni a kezébe ahhoz, hogy éljenek a digitális forradalom lehetőségével. Hogyan lehet a nőket motiválni, hogy tanuljanak ilyen tantárgyakat, hogyan lehet a digitális korszak lehetőségére rávezetni a nőket, bevonva őket ebbe. Egyik konkrét ajánlása jelentésben egy európai online egyetem létrehozásának gondolata, és az online eszközök révén több nőt kéne bevonni a műszaki tanulmányokba, és a digitális kérdéseket mainstreaming révén minden tantárban meg kéne jelenteni, Etéren nagyon sok még a tennivaló. Várom és köszönöm előre is a javaslatokat. Ha már beruházásokról és fenntartó fejlődésről, vállalkozásról beszélünk, látjuk, nagyon sok pénz alap finanszírozza ezek megvalósulását a digitális napi rendben. Arra kell ösztönözni e-, e-, ezeket az alapokat, hogy az esélyegyenlőség irányában is dolgozzanak, mert hogyha a számítástechnikai ágazatban női vállalkozókra kihegyezett alapok működnének, akkor ez nagyot dobna a digitális ágazat egészén. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezeket az eszközöket jobban támogatni. Mint mondottam, nem írok vissza a problémák néven nevezésétől sem. Nagy gond a nők elleni erőszak a digitális világban. Itt is azt vizsgáltuk, hogyan tudjuk ezeket a problémákat orvosolni. Nagyon soknak a gyökerei mélyen a társadalomban rejtőznek, a patriarchális társadalmi értékek továbbélésében. Itt a feladat az, hogy a nőket segítsük az ezzel a harcban, hogy hálózatokat építsenek egymás között, Kérdés, hogyan tudjuk a szolidaritást a nők között erősíteni, hogy fel tudjanak lépni az erőszak ilyen formái ellen, és persze a koordinálás, a képzés is fontos, például a rendőröket, meg a, a jogalkalmazókat és a bíróságokat kellene képezni, hogy, hogy érzékenyen érzékeljék e problémák megjelenését, ha nők a digitális erőszak, nők elleni digitális erőszakról jönnek jelentések, sokszor a rendőr azt se tudja, mi az a Facebook. Innentől nagyon hosszú az út odáig, hogy olyan készségekkel, tudással bírjanak a jogalkalmazók, hogy valóban hatékonyan tudjanak fellépni a digitalizált világban megvalósuló nők elé erőszak ellen. Remélem, tudtam ízelítőt adni ebből az anyagból, várom az árnyékelődokkal való eszmecserét is, mint mondottam, a, a, a terjedelme a szövegnek korlátozott, jó lenne tovább gazdagítani az önök kiegészítésével az adott keretek között. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Jól asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és először, először is köszönöm az előadó munkáját. Nagyon fontos munkát végzett hiszen hiányzott még a feminista perspektíva az ICT, az infokommunikációs eszközökről szóló irányelvből. Nagyon fontos a nőket munkavállalóként vizsgálni, nagyon fontos, hogy ezt az előadó is kiemelte, hogy családokról kell gondolni, gondoskodni, de mégis egyenlő jog, fizetést kell biztosítani. Nagyon sokat kell foglalkozni a hatalommal, a befolyással és a demokráciával, ezért fogok módosítót benyújtani. Demokratizálással fogok foglalkozni, nagyon sok nyílt forrású eszközzel, és itt fogom bevezetni a feminista szempontokat, ezzel próbálom demokratikusabbá tenni, fokozni a hozzáférhetést a területhez, ehhez nagyon sokat segíthet nekem az bizottság Beszéltünk a gazdaságról, nagyon átfogó mértékben. A részvételi demokrácia kérdésében be kéne vonni az online médiát, és rá kéne világítani, hogy van-e lehetőség a nemi sztereotípiák megszüntetésének, vagy a nők, a férfiak hatalmának megtörésének a digitális platformon. Ezt nagyon szívesen megbeszélném. Ugyanez vonatkozik a gyűlöletre, a fenyegetésre, a internetes bűnözésre. Svédországban azt látjuk, hogy nagyon sok kép, képernyő mögött ülő nőt ér fenyegetés és veszélyeztetés, gyűlölködés, és a rendőrség nem igazán jól vette fel ezt a kesztyűt. Az interneten érkező fenyegetés, erőszakos fenyegetés pont olyan súlyos, mint hogyha az a postaládába érkezne, de a rendőrség nem foglalkozik vele kellő módon. Ezt is ki kell emelnünk. Ezért aztán kíváncsi vagyok a vitára, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan eh, kezelik továbbra, tovább az ügyet. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Már nagyon sok minden van ebben a jelentésben. Nagyon sok dolog, ami tetszik nekünk. Olaszországban az internetre koncentráltunk, olyan politikai mozgalom vagyunk, amely kimutatta, hogy az interneten keresztül sokkal több változást lehet kikényszeríteni a munkaerőpiacon a nők érdekében, anélkül, hogy kvótákat határoznánk meg. Tehát igenis vannak nők a digitális munkában és a világban. Azt is tudjuk, hogy az internet milyen veszélyeket hordoz, nevezetesen a nők esetében. Nem is olyan régen Olaszországban egy online szervezet, amit aztán betiltottak, arra ösztönzte, a, hogy a kiskorúakat hálózzák be, hogy aztán szexuálisan kizsákmányolják. Tehát az internet az kicsiktelenül ki tágítja a teret, de ugyanakkor sokkal sebezhetővé teszi például a nagyon fiatal lányokat, akik még szinte gyermekek. Kétségtelen, hogy arra is szükség van, hogy a családok is a gyerekeket támogatják. Nagyon sokszor az ilyen eh, kihasznált eh, gyerekek, behálozott gyerekek olyanok, akiket órákig ott hagynak a szülők a képernyő előtt, anélkül, hogy megnéznék, hogy mit csinál. Tehát itt is képzési kérdés is van. Nagyon fontos, hogy a digitális oktatás és kultúra legyen. Nagyon sokszor egy digitális szakadék van a gyerekek, a tanárok és a szülők között. Egyszerűen nem tudjuk, hogy a, a digitális világ mit hozhat. A gyerekünk már, a gyerekeink már az iPad generációhoz tartozik, és nem tudjuk, hogy mi lesz 20 év múlva. Mi vagyunk az elsők, akiknek oda kell figyelnünk, tájékozódnunk kell, és segíteni kell állampolgárainkat, hogy ezt a mindenütt jelenlévő digitális információt keretek közt tartsuk. Minél több valakinek a diplomája általában annál jobban ért a digitális eszközökhöz, de azért például Olaszországban 20 millió olasz van, akinek nincs internet hozzáférése. Ez egy digitális analfabetizmus tulajdonképpen, ami ellen fel kell lépni, mert a társadalomnak egy egész rétege kizá, kizáródik ebből a világból. Nem tudom, hogyan néznek ki a számok európai szinten. Tehát szükség van egy digitális kultúrára, ezt biztosítani kell. És ez egy nagyon jó jelentésnek ígérkezik, és mindenképpen támogatni fogjuk. Köszönöm. Köszönöm. Kolászka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés elkészítésért. Nyilvánvaló, hogy egy nagyon jól átgondolt, kidolgozott munka, és nagyon nagy széleskörű együttműködés is van mögötte a szociális partnerekkel. Tehát én úgy gondolom, ez egy nagyon jól strukturált anyag, jó haszna lehet ennek nagyon jól látjuk a diagnózist, ami különböző elemek, amik a lehetőségekkel kapcsolódnak össze a digitalizációval és a az informatikai ágazat fejlődésével. Tehát ez nagyon jól rámutat erre a jelentés. Az is fontos, hogy a, az interneten megmutatkozó erőszakkal is hogyan kapcsolódik, ugyanakkor sok javaslat is elhatá- elhangzott. Én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy utaltak a már meglévő jelentésekre, számos állásfoglalás egyebek vannak, amelyek kapcsolódnak ehhez az jelentéshez. Ami a vitás kérdésekre illeti, nem teljesen értek egyet abban, hogy a kockázatértékeléssel, hogy a, ami a C preambulumban szerepel, hogy a alap rosszul fizetett állásokban lévők vannak nagyobb veszélyben. Nem tudom, hogy milyen adatokra épülnek ezek a nyilatkozatok. Inkább az ellenkezője a jelentéstevő asszony beszél a negatív következményekről is. A, az én érzésem az inkább éppen az ellenkező, hogy a digitalizálás, ami lehetővé teszi, teszi például a távmunkát, a ez sokkal jobb lehetőséget ad arra, hogy kiegyensúlyozottabban tudjanak dolgozni nők és férfiak egyaránt. Úgyhogy érdekelne, hogy milyen forrásokra támaszkodott ezekkel a kijelentéseivel kapcsolatban. A néppártról is fognak kapni indítványokat, ami különböző perspektívákból világít rá egyes elemekre. Például a szubszidiaritás is egy fontos ding, más jelentésekben is van, ezt is a tagállamoknak kell megvalósítaniuk, úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Ami pedig azokat a kérdéseket illeti, amelyeket érdemes lenne jobá, jobban kifejteni a jelentésben, Először is a lehetőségek felismerése olyan lehetőségeké, amelyek a digitalizálással kapcsolatosak, és az a képesség, lehetőség, hogy a nők a digitális ágazatban megjelenhessenek. Ez egy rendkívül jól fizető ágazat, ezért fontos lenne, hogy minél több nő legyen a digitális ágazatban, és több pénzt kereshessenek, és korlátozni kellene a nemek közötti bérkülönbségeket. Ami pedig a vállalkozásokat és a vállalkozói szellemét illeti a nőknek, ami nekem nem tetszik, az az, hogy külön ö, ö, internet akadémiát hozzanak létre a nők számára, hogy megtanulják a számítógépek kezelését. Ez nem túl szerencsés. Inkább úgy kellene, hogy inkább további ösztöndíjakat és képzéseket kellene adni a nőknek, de nem külön intézményi formában, hogy annak érdekében, hogy az ő digitális képességeik javuljanak. Ami a nők vállalkozói szellemét illeti, meg kellene talán említeni itt a szociális lehetőségeket, mert itt is azért például az új vállalkozások indítása fontos lehet, és a nemek közötti erőszakra pedig ugye itt nem említik meg a nemzetközi egyezményt, ami ezzel foglalkozik, de vannak már itten érvek amellett, ami már elhangzott. Szeretném hangsúlyozni a ideértve a gyerekek és fiatal lányok szexualizálását. Ez is említésre körült már, ami történik, az szörnyűséges. Új lehetőségeket kínál az internet, a prostitúció, nagyon könnyen elérhető a fiatal lányok számára, és olyan kontaktok, kapcsolatok, a prostituálódás névtelenül történik, és nagyon sok tanulmány mutatja, hogy a diákok, tinédzserek, sőt gyerekek között is egyre nagyobb az ilyen kapcsolatok aránya, és egyszerűen nem tudjuk természetesen bezárni az internetet, de szem előtt kellene tart, tartani ezt a jelenséget. És a gyerekek szexualizálódása eredményeként vannak nagyon kétes internet oldalak, ahol tinédzserekről jelennek meg mesztelen képek, és a rendszer ugyanakkor előír bizonyos korlátokat, ezt is figyelem előtt be kellene venni. Ami pedig a részletesebb kérdéseket illeti, szeretnék rámutatni néhány cikkre, illetve pontra a jelentésben. ami az oktatást illeti. Egy egész fejezet foglalkozik az oktatással. Szeretném eh, felhívni a figyelmet az a tanárokra, oktatókra. Nem elegendő a gyerekeket és a fiatal lányokat nevelni. Arra van szükség, hogy a tanárok is kapjanak támogatást, mert ha a nem kellően képzettek a tanárok, az iskolákban semmi sem fog történni szeretnék köszönetet mondani az összes költségvetéssel és a nemekkel kapcsolatos költségvetési javaslatokra. Ez is fontos, ezeket hangsúlyozni kellene. A 20-as cikkben van egy javaslat például, hogy egy új pénzösszeget adjunk az a vállalatoknak, amelyek kellő számban foglalkoztat nőket hiszen bizonyos ideológiai kérdéseket félretéve szerintem ez legálisan, jogilag nem lenne megoldható egyetlen egy tagállamban sem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban én nagyon óvatos lennék az ilyen, ilyen jellegű jelen, ö, javaslatoktól, és szeretnék távolságot tartani ettől. Részemről ennyi Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy a jelentés nagyon átfogó, és nagyon jó javaslati szempontból is, és előkészítettségből is, és nagyon értékesnek tartom. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Stasszociálek részéről én előadóként kérem a szót. Nem leszek hosszú, hiszen a legfontosabb kérdésekre már kitértek. Gratulálni szeretnék Renke asszonynak az előadásához. Nagyon érdekes meghallgatást tartottunk a témában. Az előadók ezen a meghallgatáson azt mondták előadásaikban, hogy jól kéne felhasználni az új eszközöket a munkában, és említettek is erre ötleteket, e, erre az előadó is kitért, ezért aztán én már Ezeket a témákat most nem fogom kifejteni, teljesen egyetértek a kifejtett véleménnyel. Két konkrét dologra szeretnék eh, hivatkozni. Koloszka asszony beszélt az internetről, gyerekekről. Én ezt szeretném összekapcsolni a nemi erőszakkal, a nemi alapú erőszakkal. Hiszen a fiatalok nagyon nagy csoportja, és ez egy növekvő, növekvő közösségről van szó, ők megismétlik azokat a magatartásokat, amelyeket mi nem tartunk helyén valónak, elfogadhatóknak a fiatalok között melynek keretében a lányokat árucikként, tulajdonként kezelik, és az ilyen cikkek nagyon gyorsan, te, ez a magatartás nagyon gyorsan terjed az interneten. Ez a fiatal populáció maguk, magába szítja, szívja az interneten ezeket a gyakorlatokat. Nem tudom, hogy lehetne valamiféle stratégiát, megelőző munkát kidolgozni, pozitív kampányt, um, amelyen megállítjuk ezt a magatartást. Szerintem igen aggasztó a jelenség, fel kell venni a kesztyűt, és foglalkozni kell a magatartási tendenciákkal a fiatalok körében, hiszen ez maga is elősegítheti a nemi alapú erőszak problémáját. Mivel ez a jelentés pozitív lehetőséget jelent a nők számára a digitális korban, hangsúlyozni kell a képzést is különféle ágazatokra koncentrálva azért, hogy lehetőséget teremtsünk a e, munkaerőpiacon, e, például a, mezőg, a vidéki területen élő nők számára el kell érnünk, hogy ő, ők maguk is hozzáférjenek az internethez és az új technológiákhoz ezen keresztül. Ma, manapság pedig sok területen ez nem áll rendelkezésre, nem, nem félnek hozzá képzéshez, amelynek révén munkavállalási lehetőségeiket tudnánk javítani, nem áll rendelkezésre a távmunka lehetősége. A vidéki nők, ez egy másik közösség, amely szintén nagyon sokat, sok hasznot húzhatna ezekből a lehetőségekből programokat kell kidolgozni, mint például a maiak is, amelyek rendelkezésre állnak a kohéziós politikai keretében képzési programokat kell nyújtani az eh, eh, legérzékenyebb helyzetben levő csoportoknak, a nőknek, akik például fogyatékossággal élnek, és akik szintén hasznot húzhatnának ezekből a eh, lehetőségből. Ennyit akartam hozzáfűzni. Most pedig visszatérünk az előadóhoz, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, Állnak köszönöm, és köszönöm az összes árnyék előadó hozzászólását. Úgy gondolom, az önök által említett témák többsége, miért örömmel belefoglalom majd a jelentésbe. Hagy térek vissza viszont néhány kérdésre és gondolatra, amelyeket talán tisztázni kellene. Az első, amire az elnök asszony is amit említett, a munkaerőpiac digitalizálásának negatív hatásai, itt a, egy tanulmányra utalunk, amelyet szakszervezetek rendeltek meg, és ami rámutat, hogy a munkahelyen való részvételben ö, negatívumok is adódhatnak a digitalizálásnak betudhatóan. Az Európai Online Egyetem nem feltétlenül nők számára külön egyetem kell legyen, hanem egy Európai Online Egyetem, amely amúgy is szükség volna, és amely online oktatás kínálna az emberek számára, ám lehetne külön ösztöndíjakkal bevonni a, a nőket egyes tantárgyak tanulásába. Az isztambuli egyezményt említették, hanem szereplő szövegben beletesszük, a finanszírozási lehetőséget illetően. Szerintem meg kell találjuk a módját annak, hogyan lehet ösztönzőt nőket meghatározni, konkrétan megcélozva nőket, illetve női vállalkozókat, így célzott programokat létrehozva, például az Európai Struktúrális Alap, vagy az ERFA, vagy az ESA ö, eszközeit révén támogatva a célokat, mert ha megvizsgáljuk most, hogyan oszlik el a pénz, nagyon nagy százalékban csak férfi vállalkozók látják használt, holott nagyon sok nő szeretne ö, részt vállalni a piacon, meg itt a 20-as cikk ö, vizsgálatát majd az árnyékead ülésem külön megejtjük. Várom a további hozzászólásokat és a további eszmecseréket, amelyek meggazdagítják az anyagot. Köszönöm szépen. Zárásként elmondom a jelentés menetrendjét. December 16-áig lehet beterjeszteni a módosítókat. A szakbizottságban február 17-én szavazunk róla, és valószínűleg jövő áprilisában kerül a plenáris elé. Köszönjük, ezzel zárjuk a délelőtti ülésünket, köszönöm a részvételüket, és most a koordinátorok ülése kezdődik. Tehát kérem a koordinátorokat maradjanak, a többieknek pedig jó étvágyat kívánok!